előadóknak a szót, maximum 5-5 percet adva fejenként, mert Juncker úrral bővül majd az ülésünk, vele találkozunk, tehát emiatt korlátozni kell a hozzászólásokat. Az árnyék előadók 5 percet kapnak, és a bizottsági tagok, akik hozzá akarnak szólni. Szintén Rikánen asszony elsőként. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm elsőként is a kiváló munkát és együttműködést az előadónak. Nem mennék bele az általános vitába a tranzakciókra kivetett adó előnyeiről, hátrányairól, ezzel már foglalkoztunk. A jelentésre szűkíteném az észrevételeimet. A néppárt álláspontja, ahogyan tudják mi, átfogó globális modellt szeretnénk és hogyha erre nincsen lehetőség, akkor legalábbis európai szintű léptékű modellt szeretnénk kialakítani. Tehát ezt tartanánk kedvezőbbnek. És a G20-as körben az Európai Bizottságot is arra kérjük, hogy egy globális modell bevezetésén munkálkodjon. Ezt kellene hangsúlyozni a jelentésben. És mi történik akkor, hogyha nincsen európai léptékű modell, hogyha ez nem valósul meg. Tudjuk, hogy bővített együttműködés zajlik ebbe az irányba. Egyelőre az irányvonalunk azt mutatja, még nem alakult ki, de a szakbizottságnak állást kellene foglalnia ebben az ügyben, és én azt javaslom, hogy a bővített együttműködési modell az FTT modell alapján kéne, hogy kialakuljon, és ne a és ne adóbélyeg alapon a ratifikációs eljárásokat, azoknak az ütemezését is figyelembe véve, hogyha a hatába lépést veszük, mert ez egyfajta kockázatot jelent a modell esetében, tehát ezzel a partvonalra szorulhatna. Aztán a másik ügy, amire vissza kéne térni, még a frakció szinten is, az a kibocsátói elv, és ahogyan korábban hallottuk, mi egy széles értelmű megfogalmazással, meghatározással értenénk egyet, és a, a kaszkád elvet figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a modellhez egy kibocsátói elv illeszkedne. A következő terület, ahol nagyobb hangsúlyt szeretnénk látni, a tagállamok együttműködését érinti, illetve a hatásköröket és az információ cserét az adóhatóságok között, hogy a hálózat minél teljesebb lefedettséget biztosítson az adó elkerülése ellen. Ezek a fő észrevételek. Harmadsorban, hogyha úgy kívánjuk, akkor érdemes azt is megfontolni, hogy ez egyfajta pénzügyi szektorra kivetett héja, opció lehetne, még alternatívaként. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. A következő hozzászól a liberális frakció nevében. Szilvi Gülár asszony. I will speak on behalf of Wolf Klins and Wolf Klinz nevében fogom elmondani a következőt. A jegyzeteim németül íródtak, tehát ezért németül olvasom fel őket. Klinc úr Podimata asszonynak meg szerette volna köszönni a kiváló együttműködést, és a következő kérdéseket szerette volna föltenni. Először is érdemese létrehozni a tranzakciókra kivetett adót, amennyiben ez az EU27-ek szintjén, illetve legalább az euró övezetben e, nem egységesen bevezethető. Nem kéne minden érintett országnak részt vennie ebben, hogy hasznos legyen. Szerintem nagyon sokan osztjuk ezeket az aggodalmakat. Milyen típusú adózás lenne lehetséges? A minimál elképzelés az lehetne, hogy egy e, adóbélyeg rendszert vezetnénk be az Egyesült Királyság mintájára, és ezt kiterjesztenénk kötvényekre, értékpapírokra is. És itt a tartózkodási hely elvét kellene alkalmazni. Azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen volumenekről lenne szó, illetve hogy ennek a hozadéka mekkora nagyságrendet tenne ki. Harmadsorban pedig hogyan kerülhetjük el a továbbgyűrűző hatásokat, mint például Németországban a magánnyugdíjrendszerben, eh, ahogyan tapasztaltuk, hogy az emberek a fizetési kötelezettséget megpróbálták elkerülni, tehát hogyan tudjuk elejét venni az efféle problémáknak. És aztán a tiszta spekuláció kérdésével hogyan eh, tudunk foglalkozni, illetve a gyakori kereskedési eh, ügyleteknek a kezelése egy külön kérdés. Végül, mi történik az adóbevételekkel? Mire használják ezeket fel, és kik kapják meg a bevételt alapvetően? Egy dolgot azonban hozzátennék, hogy Anninak köszönetet mondjak, hogy itt a lakhely, telephely kérdését ugye már itt említették többen. Ez rendkívül fontos azért, hogy ezt jól állítsuk be, és ne legyen egy túlzott verseny az európai szereplőkkel szemben. Remélem, Klinz úr, hogy jól játszottam. Köszönöm szépen, Gulár asszony. A zöldek nevében átadom a szót Kafan képviselőnek. Je ne, je ne remplace pas je vais m'exprimer en français. Én franciául fogok beszélni, mert nem van Bigolfot helyettesítem. Köszönöm szépen, Áni, ezt a jelentést. Véleményem szerint nagyon sok tekintetben azonos módon gondolkodunk. Én szeretnék hangsúlyozni négy dolgot. Az első, vagy a két utolsó, amit Szilvi elmondott, azok megegyeznek. Először is, hogy mire fogják ezt az adót felhasználni. Szerintem nem lehet egyszerűen csak az adóság csökkentésre koncentrálni, és a az Európai Unió saját forrásaiban gondolkodni, hanem eredetileg volt egy olyan szándék, hogy azért hozzuk létre, hogy a klíma, a szegénység elleni küzdelmet finanszírozzuk ebből. Tehát legalább részben ezt az eredeti célküzdést meg kell tartani, ez van a jelentésben is, és ilyen értelmű módosítókat kívánunk benyújtani. A második e, e, része az pedig a high frequency trading, tehát a gyakori kereskedés, itt szerintem lehetne majd egy módosított be is fogunk terjeszteni, de lehet egy olyat kiírni, hogy azokra kell fizetniük az adó, ezt a tranzakciós adót, akik ö, kereskedési utasítást adnak ki, amit utána pedig általában ö, ö, érvénytelenítenek. Általában ebből tényleges kötés nagyon kevés van az kiadott utasításokhoz képest. Tehát a realizált tranzakciókat kell megnézni, és így pontosan meg lehet nézni, hogy kik azok, akik ilyen nagyon gyakori kereskedést folytatnak. És adott esetben ez a kulcs még lehetne is magasabb, mert én úgy gondolom, hogy ez a típusú pénzügyi innováció nem igazán hasznos a reálgazdaság számára. A harmadik dologban teljesen egyetértek azzal, amit az előttem szólók mondtak, hogy mindenképpen fontos, hogy legyen a lakhely vagy telephely, kibocsátó és tulajdon elf legyen. Tehát ez a három elf legyen az alapja, és ezeket, hogyha megfelelően finom hangolással állítjuk be piactól és terméktípustól, akkor a, az adó kikerülés elérhető, kikerülés elkerülése elérhető. Egyetértek azzal is, amit Petikanen mondott, hogy az ideális az egy olyan adó, amiben Európa vezető szerepet tölt be, és a másoknak is lehet ezzel utat mutatni. A politikai kontextus viszont olyan, hogy nem biztos, hogy 27-en tudunk egy ilyen adót létrehozni, és a következő politikai döntés az lesz, hogy ha nem vagyunk 27-en, akkor is megcsináljuk-e, és akkor hogyan és ez van benne a jelentésben is, amit Ani beírt, hogy vannak tagállamok, amelyek viszont lehet, hogy tovább is szeretnének menni. Tehát e tekintetben világosan kell fogalmazni, és a parlamentnek a szerepe az is, hogy, és mindig is az volt, hogy szorgalmaztuk ezt a, az adót, ugye először világméretekben, most európai szinten, de adott esetben hogyan tudjuk ezt továbbvinni, ha nem tudunk kellően előrelépni és a politikai vitában még akkor is tudjuk, hogy a jogi kompetencia az már tagállami hatáskörbe tartozik, itt kell valamilyen határidőt meghúzni. Tehát azt lehet mondani, hogy a 27-en folytatjuk a vitát, x határidőig, néhány hónapig egyebek, de utána már csak fokozott együttműködéssel tudunk akkor. Mondjuk lehet, a szeptembert javasolták, ez persze vitatárgyát képezheti, mondhatjuk azt, hogy szeptembertől ha addig nem sikerül megállapodni, akkor viszont akiket érdekel, azok megvalósíthatják a fokozott együttműködés, nyilvánvalóan a bizottságnak az egy segítségével, mert akkor az eredeti bizottsági szöveget nyilván megfelelően kell jogilag és technikailag is átalakítani, ha nem minden tagállam csatlakozik ehhez az adóformához. Ilyen értelmű módosítót egyébként be fogunk majd nyújtani, Ani, azért mondom, hogy egy kicsit pontosabban fogalmazzunk, és az időzítése is a következő politikai vitának pontosabb legyen. Eh, eh, eh, Köszönöm, elnök úr. Az első megjegyzésem az a politikai opciókkal kapcsolatos, amelyekről itt most beszélünk. Én osztom az Európai Bizottság véleményét, csak úgy, mint Podimata asszony véleményét. Ezt a szöveget az egész Európai Unióra eh, kell érvényesíteni, eh, mégpedig abból a célból, hogy aztán később eh, az egész világon bevezessék. Eddig ezt másként néztük, pont fordítva, azt mondtuk, hogy csak akkor van értelme ennek az adónak, hogyha az egész világon bevezetik, hogyha így nézzük ezt a dolgot, akkor persze soha nem lesz ilyen adó. Tehát gyakorlatilag kell nézni ezt a kérdést, ez legyen a kiinduló pontunk. Ha európai szinten vizsgáljuk a dolgot, ez lenne az én preferenciám. E, ha viszont nem működik, akkor a fokozott együttműködés keretén belül az eurozónára lehetne e, ezt a dolgot bevezetni első lépésként, és aztán később kiterjeszteni. Egyetértek e, azzal is, hogy a kiadás, illetve a székhely kombinációjából induljunk ki, eh, és eh, ezt már más kollégák is mondták, eh, én magam is így gondolom. Vannak azonban kétségeim. Ez az adó a hagyományos részvényekre igaz, és nem pedig az összetett termékekre, vagy a származékos termékekre. Ezzel nem annyira nem értek egyet, mert van ennek egy gazdasági oka, hogy ez miért van így. Nyilván így tudjuk a spekulatívabb befektetést büntetni, még kedvezményezni a produktív befektetéseknek. A kérdésem az, hogy miért 0,01%, miért nem 0,02 vagy 0,03%-ról beszélünk. Ehm, nyilván politikai okai vannak ennek. Ehm, a, ha a brit adókat nézzük, akkor ott, elősz, ott tudjuk, látjuk, hogy 0,05 százalék jött szóban, korábban pedig 0,02 százalék volt. Egyébként a másik dolog, ami engem aggaszt, ez minimum adóráta, és ehhez képest az államok túlterjeszkedhetnek. Most ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy ez most egy európai adó, vagy pedig valami kormányközi adó. Amennyiben ez az adó európai adó, és e, újraelosztó jellegű, vagy úgy lesz bevezetve, hogy a fontosabb tőzsdékkel rendelkező országok alapvetően majd kifizetéseket kapnak az Európai Uniótól, mert ha így fog működni a dolog, akkor nincs értelme. Ha nincsen újra elosztó jellege ennek a, az adónak európai szinten, akkor azt gondolom, hogy ennek az adónak nincsen semmi értelme. Ezért is gondolom azt, hogy a jelentésben is ki kell mondani, hogy egy rendkívül fontos kérdés ez. Mire fogják használni ezt az adót, hogyha nem újraelosztásra? És még egy dolog, mielőtt lejár az időm. Mit fog ez az adó elérni? Szerintem a természetéből fogva ez egy újraelosztási jellegű adó, hogyha nem befektetésekre, munkahelyteremtésre, a klímaváltozás elleni fellépésre használjuk fel, hanem bármi másra, akkor azt gondolom, hogy elveszítjük, elveszítünk egy lehetőséget, és egy technikai jellegű kérdést politikai kérdéssé teszünk. Köszönöm, Portás úr. Ezzel le is tudtuk az árnyék előadókat, és akkor most uh, uh, Schmidt úr kezdi. Elnézést, elfelejtettem az EFD árnyék előadóját. Tehu úr Andreasen asszony nevében. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a raportőrnek is a munkáját. Egy dolgot fogok említeni, hogy a kétségeimet kifejezésre juttassam. Az, ez az adó nagy kockázat, kis haszonnal. Nem tudom, hogy maga az ötlet működik-e. Ugye az alapgondolat az az, hogy a bankok fizessék meg a pénzügyi válság költségeit. Nem hiszem, hogy ez ténylegesen megtörténik. Valap, alapvetően majd a fogyasztók fogják ezt az adót is megfizetni. Nem tudjuk, hogy mi lesz a nyeresség ebből az adóból, de már többszörösen elköltöttük ezt a pénzt. Az Európai Bizottság eh, akár 57 milliárd euróról is eh, beszél, eh, nyilvánvaló, hogy ez egy erősen túlzó elő, erősen túlzó számítás, mert nem valószínű, hogy az összes EU tagállam belépne ebbe a rendszerbe. Hogyha nem lép be minden tagállam ebbe a rendszerbe, akkor már is sérül a verseny, sőt, sérül az Európai Unió pozíciója a globális piacokon. Tehát én sokkal több veszélyt látok, mint lehetőséget ebből az adóból kifolyólag az az irányelv, amit most tervezünk a spekuláció ellen, már önmagában is spekuláció, mert nagyon nagy kockázatot vállalunk, egy nagyon kicsi haszonért, ez nem bölcs kockázati döntés. Az adó, hogyha azt akarjuk, hogy működjön, csak globális lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ismét elnézést kérek hogy első alkalommal elfelejtkeztem önről, Ole Schmidt. Köszönöm szépen, elnök úr. Podimáta asszonynak is köszönöm a munkát, egy bátor asszony, és lehet, hogy a végén megnyeri a csatát, de folytatni kell a harcot. Én nem vagyok fundamentalista adóügyekben, valószínűleg többen tudják. Én sok adót fizetek, és ezt önként és dalolva teszem, de azért legyünk korrektek, és úgy konstruáljuk meg ezt a rendszert, hogy az jó és hatékony legyen. Erősek a kételjeim. Nem hiszem, hogy ez az adó ezt szolgálna. Sőt, egész nyíltan kimondom, hogy ez egy rossz adó nem. Ha már adóztatásról van szó, más alternatívákat alkothattunk volna. Például az FAT, amely például az élelmiszerre nem terjed ki, aztán a héja szintén hasznos lehet. A bankok és a pénzintézetek, a pénzügyi szektor egésze részt kell, hogy vegyen az erőfeszítésekben. Egyet ezzel, látják, de Pascal, pragmatikusabb lennék egy kicsit, és nem akarnám magunk alatt vágni a fát Két kérdésem van. Klinc úr, illetve Szilvi, amit elmondott Klinc úr nevében, ahhoz kapcsolódva. Hány ország, vagy mennyire kevés lesz azon országoknak a száma, amelyek elfogadják ezt? El tudják önök ezt fogadni? Egyesek szerint kizárólag Franciaország és Németország állna be ebbe a rendszerbe, ez jó. Sőt, csak Franciaország talán Ön is indul az elnök választási kampányon? Ez egy komoly kérdés. Aztán a másik a saját forrásoknak a kérdése. Mert a bizottság feladata, hogy fenntartható forrásokhoz juttassa az Európai Uniót. És hogyha csak 17, vagy még kisebb az országoknak a száma, akkor ez nem lehetséges mert egyes országok kimaradnak az én, ország, én hazám is többek között. Tehát ezeket a kérdéseket ki kellene dolgozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Smith úr, Wortman kólaszony, korintesek. Igen, köszönöm szépen. Áninak szeretném én is megköszönni az elvégzett kiváló munkát ebben a fontos kérdésben mert talán erősen vitatott területről van szó, de egyértelmű, hogy a parlament a mozgató rugója, az, a motorja ennek a folyamatnak. És itt a tisztelt házban felmerülnek olyan érvek, amelyeket nem osztok, a tranzakciókra kivetett adókkal egyesek szerint megelőzhető a jövőbeni válság. Én ebben nem hiszek, de azt határozottan úgy gondolom, hogy a pénzügyi szektornak a maga korrekt részét fel kell vállalnia a költségekből adók formájában is. És minden területen azon dolgozunk, hogy a pénzügyi rendszert fenntarthatóbbá tegyük. Tehát e tekintetben én valóban pozitív szerepet tudok elképzelni valamiféle tranzakciókra kivetett adóforma számára. Aztán most nem szakmai, hanem politikai jelleggel mondom, a hát további észrevételeket, kérdéseket, azon gondolkodom, miközben hallgatom a válaszokat, illetve olvasom a bizottsági javaslatokra adott reakciókat hogy hogy áll a tagállamokban a helyzet, hogyan értékelik ezt a tanácsban, és a bizottság javaslata alapján egészen heves reagálások születtek a nemek oldalán meggyőző érvek merültek fel. Úgy tűnik, hogy nagy számban nemet mondanának a tagállamok erre. Vannak igen mondó tagállamok is, kilencen aláírják ezt a levelet, a szándéknyilatkozatot, majd kiderül, hogy mind a kilencen támogatják is-e a gyakorlatban. Egyesek szerint valóban jó a tranzakciókra kivetett adó, és hogy be kéne vezetni, mások viszont a saját büdzséjükbe emelnék be, nem fejlesztési segély vagy klímaváltozás elleni erőfeszítések finanszírozására használnák fel ezt a pénzt, hanem hogy betölmjék az államháztartási lyukaikat. Tehát nem ez a célja, ezt egyértelművé kell tenni a tagállamoknak. És a parlament, illetve a bizottság meg kéne, hogy fontolja azt az érdekes alternatívát, hogy részben az európai költségvetésbe kerüljenek bele ezek a források, hogy a következő években olyan elemekkel bővüljön ez a nettó befizetők, illetve a kiegyensúlyozottabb helyzet kialakítása értelmében, de ez nem szerepel abban a levélben, amit a kilencek aláírtak. Az a kérdés politikai szinten, hogy átfogó megközelítést akarunk-e hogy 9 vagy 8 vagy 7 vagy 6 kormányközi együttműködő ország bevezeti a végén ezt a tranzakciókra kivetett adót, vagy pedig mind a 27 tagállammal igyekszünk egy közös alapvető irányvonalat kialakítani egy adó nem bevezetéséről, aminek lehetne eleme az adóbélyeg, illetve az FAT adó és egyebek. Vagy az egyik oldalon azt találjuk, hogy kevés országban komoly bevételek keletkeznének, de ezt ők a saját költségvetésükben fel is használnak, vagy pedig egy minimál harmonizálást hajtanánk végre, és a tagállamokra bíznánk, hogy adott esetben e, ezen túlmutató intézkedéseket hoznak, de ez a 27-ek szintjén valósulhatna meg. Érdemes ezt megvizsgálni a következő hetek során. Lehet, hogy szakmailag nem egy egyszerű, összetett feladatról van szó, de megérni ezt a kihívást felvállalni. Én úgy gondolom, hogy a 27-eket kellene megcélozni egy egységes megoldással, de ehhez át kell alakítani a javaslatot. És a nyugdíj pénztárakkal, alapokkal nagyon óvatosan kell bánni. Mert az ő esetükben nem arról van szó, hogy ők a válsághoz járultak volna hozzá. Nagyon nehezen tudnak hozamokat elérni a jelenlegi helyzetben, és hát a nyugdíjasok következő generációi számára igyekeznek ezeket a hozamokat elérni. Tehát őket ki kellene venni a hatályból, és érdemes a következő hetekben itt ebben a körben, illetve egyébként tovább folytatni az egyeztetéseket. Elnök, köszönöm, köszönöm, Wortmann Kólasszony. Lüding asszony. Köszönöm szépen, asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Mindjárt el szeretném elmondani, minden egyes tagállam szabadon bevezetheti a transzakció, pénzügyi tranzakciós adót. Ezt tudni kell, hogy Franciaország meg akarja csinálni, holnap, vagy Németország, ha tegnap előtt be akarta volna vezetni, már megtehette volna. A szerződés ezt lehetővé teszi, mi nem ellenezzük. De hát azért ez mindenképpen világos kell, hogy legyen, hogy minden tagállam bevezethet egy ilyen tranzakciós adót. Én, hogy mert ugye jó, jól néz ki az, hogyha az ember támogatja ezt, tehát én mondhatnám azt, hogy én támogatom, de magamban azt gondolom, hogy ez sosem fog megvalósulni, de ennyire nem vagyok képmutató, úgyhogy inkább azt mondom, hogy én Trise úr véleményéhez tartom magamat, aki egyértelműen felhívta a figyelmünket, hogy vigyázzunk egy ilyen adónak a bevezetésével az Európai Unióban, és adott esetben a az euróövezetben. Egyébként Draghi úrnak ugyanez volt a az álláspontja. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsit korán lenne most itten az adókulcsokról, a bev- az 57 milliárd felosztásával foglalkozni, amit itten jelentéstevőnk becsült jövedelemként jelölt meg. Szerintem ez még túl korai, tehát azt fontos, hogy tudják, hogy mi ezt nem ellenezünk, egy ilyen globális modell legyen a G20-ak szintjén, de azt, hogy európai szinten és főként, hogy euróövezet szinten vezessük ezt be, hát az angoloknál is, hát vagy akkor itt ilyen ajándékot adjunk. Szóval ezt nem is találom a megfelelő kifejezést. Én azt mondanám, hogy ez egy aberált ötlet lenne. Ez olyan, mint az ember a saját lábába lő. Ilyet nem szabad mondani, de ez szerintem sosem fog bekövetkezni. De ha meg tudnánk állapodni mégis, akkor azt mondanám, hogy a bizottságnak a javaslata nem megfelelő. Először is van benne egy kumulatív rendelkezés sor, ami azt jelenti, hogy egy pénzügyi tranzakció illetve ö, ö, többszörösen adóztatnának kumulatív módon, attól függően, hogy a piacon hányan vesznek részt. Tehát vannak olyan pénzügyi termek, termékek, például a különböző alapok, a kollektív befektetési alapok, amik nagyon fontosak európai szinten, azok számára ez maga a halál lenne. Úgy gondolom, hogy ha ö, ilyet csinálunk, akkor egy olyan ö, megoldást kell találni, hogy ne legyen ilyen kumulatív, ilyen halmozott adóztatás, halmozott hatás, mert ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azok számára, akik erre gondolnak, esetleg alternatív módon lehetne egyetlen egy adót bevezetni, egyetlen egyszer. Mondjuk, hogyha valóban azt akarják, hogy erre egy javaslat készüljön a bizottság javaslatára, és részletekbe menjünk, akkor szerintem még nagyon sok módosító indítvány kellene, tehát a szöveget magát részleteiben is módosítani kellene. De elvileg világos, hogyha ez nem globálisan kerül bevezetésre, akkor rendkívül óvatosan kell eljárni. Engem egy kicsit szórakoztat ez az egész, mert itten egyesek már most osztják az 57 milliárdot, és egyébként ezt valakinek ki is kell először fizetnie, a pénzügyi szolgáltatások fizetnek adót, az én hazámban is körülbelül a költségvetés 30%-át ők fizetik, ez nem jelenti azt, hogy nem adóztatjuk meg őket, hogyha levesszük, a, legombolunk róluk még több milliárdot, Persze lehet adóztatni, lehet még többet adóztatni, de hát akkor azt is végül is úgyis mi fogjuk megfizetni. De azt fontos tudni, ez az 57 milliárd, bár ha ez egyáltalán összejön, már többszörösen elköltötték, legalább négyszer elköltötte a parlament már különböző szövegekben, anyagokban is. Ha tudom, Eva Zsoli már egyszer elköltötte, ő ezt a fejlesztésre akarja fordítani. Leinen úr, aki már nem tagja a Környezetvédelmi Bizottságnak, ő a klímára akarta költeni. Lamassur úr ezt saját forrásnak szeretné, Schäuble úr, Merkel asszonyok pedig nemzeti forrásként, jövedelemként szeretnék ezt megtartani, és továbbiakat nem is folytatom. Tehát azt szeretném mondani, hogy ha nem globális szinten van, akkor ezt felejtsük el, de gyorsan, és ne fordítsunk erre túl sok időt. Köszönöm. Gracias, señora Lulín, por su cuando menos, cuanto menos apasionada intervención. Köszönöm, Luling asszony. Nagyon érdekes kis előadást tartott. McCarthy asszony következik az én tagállamomban nem igen van olyan ember, aki támogatja a pénzügyi tranzakciós adót. Nos, én ilyen vagyok, bár attól függ, hogy mit nevezünk pénzügyi tranzakciós adónak, és, és én azt szeretném, hogyha a raportőrünk merészebben gondolkodna, különösen ami az elveket illeti, mert azt gondolom, hogy az amerikai eh, bélyegadó, illetékadó azért eh, hasznos és működik, és azért fizetik eh, meg még a külföldi bejegyzésűek is, mert, mert működik a, a, a dolog. Úgy kell megszervezni, megtervezni egy adót, amely működőképes és ténylegesen begyűjthető nem akarok nagyon a filozófiájába menni ennek a vitának, mert ezt már ezt már megcsináltuk korábban, és az ECR-es kollégának pedig azt mondom, hogy itt nem a bankok a bankok kínzásáról van szó. Nem ez a cél, hogyha megnézzük a pénzügyi szolgáltatási szektor adóztatását, akkor valóban áfát nem igen fizetnek, 18 milliárd hiányzik a kasszából. Nem Luxemburgról beszélek, hanem az euróról, euróról és a globális iparról. Nos, azt gondolom, hogy itt meg akarjuk, ki akarjuk egyenlíteni az esélyeket a többi szektorral kapcsolatban, hogy tisztességesebb legyen a hozzájárulása a bankoknak a bevételekhez. A sérülékenységét akarjuk a rendszernek csökkenteni, és valóban ez a volatilitás volt az, ami ezt a krízist okozta én most csak azokat az érveket ismertetem, amelyek alapján pozitívan lehetne megvédeni egy pénzügyi adó létjogosultságát. Hogy kire vonatkozzon ez az adó? Nos, lehet 27 tagállam, vagy 9 tagállam. Luling asszonyal itt egyetértek. Az EU-nak nincsen adókivetési jogosultsága, már pedig egységesen kell ezt a döntést meghozni. Hogyha azt akarjuk, hogy a britek és az írek is csatlakozzanak, akkor vagy meg kell győzni őket arról, hogy ez az ő érdekük is, e, vagy hogyha nem jönnek be, akkor mégis fizetniük kell, viszont nem kapnak a beszedett adóból semmit. E, nyilván a brit bankok, mert őket ismerem a legjobban, idegesek, mert e, lehet, hogy mivel kereskednek Németországban is és Franciaországban is, mégis fizetniük kell, a, és nem tudják majd, a Nagy-Britannia nem tudja élvezni a bevételek ráeső részét van egy közös áfa rendszerünk. Miért nem vizsgáljuk azt meg? Van közös adó rendszerünk ebből a szempontból, és érvelhetünk amellett is, hogy ez nem magas kockázat alacsony haszonnal, mert ha az lenne, akkor Hongkong miért csinálja, és miért szed be 23 milliárdot? Éppen múlt héten jártunk Hongkongban és Szingapurban, nagyon hatékony pénzügyi tranzakciós adó van, amely több mint 20 milliárd euró dollár jövedelmet termel a városállamnak. Tehát azt gondolom, hogy pozitívabban kellene hozzáállni ehhez a dologhoz, és ezt megvizsgálni, ezért én támogatom ezt a javaslatot, támogatom a raportőrt, a saját frakción beli raportőrt, nem tudom, hogy mi lesz a vége ennek a pályának, de Kalfen úrral egyetértek, hogy amit nem lehet elfogadni, és amit a brit szocialisták sem fognak elfogadni. Az NGO-k már nagyon régóta rágják a fülünket, azt nem akarják, hogy az EU költségvetés saját erőforrásai eh, helyett eh, alakuljon ez ki. Eh, az EU tagállamok új kötelezettségeket vállaltak, új felügyelő szervezetek születtek, új külügyi szolgálatunk van, ez pénzbe kerül. És aztán az NGO-knak pedig azt mondjuk, hogy a klímaváltozás nem fontos mégsem, vagy a millenniumi fejlesztési célok nem fontosak, ezt nyilván nem fogadhatjuk el. Tehát én azt gondolom, a célokat kell kitűznünk, és azokat kell elérnünk. Jelenleg pedig már is el kellene költenünk, el kellene döntenünk, hogy mire fog menni ez a pénz. Az elveket kell tisztázni, olyan elveket, amelyeket 27 eh, tagállam alá tud írni. Tegyük a dolgot működőképessé, tegyük az adót könnyen beszedhetővé, és eh, és aztán beszéljünk majd arról, hogy hogyan költsük el, meg mire költsük eh, el. De a, az elv az az kell, hogy maradjon, hogy ez egy olyan eh, adó, amely egyébként segít bennünket a kötelezettségeink betartásában fellépni, a, eh, fellépni a, az ifjúsági munkanélküliség, vagy akár a klímaváltozás ellen. Köszönöm. Köszönjük McCarthy asszonynak. Következő hozzászóló. Tudnen what has been said by my colleague. Csak röviden eh, én is csatlakoznék ahhoz, ami itt elhangzott. Először is a bizottság képviselője felé. Itt van a bizottságtól valaki? Igen. Egy kollégája a belső piaci bizottságban azt mondta, hogy a bizottság hamarosan átdolgozott vagy finomított változatot fog leadni a már leadott értékeléshez, tehát egy javított változatot, és az én kérdésem erre vonatkozóan az, hogy mikor fog ez megtörténni, mert azt gondolom, hogy ez egy életbevágó fontosságú információ lenne, a vita nagyon heves egyes tagállamokban, és hát a legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan fogja ez az új adó befolyásolni a növekedést a tagállamokban. Tehát ez lenne a kérdés a bizottság felé. Nagyon jó lenne tudni mindezt, hogy világosan ismerjük a részleteket. Dániában sajnos az önök első hatás tanulmányának legrosszabb esetre vonatkozó hatástanulmányát használták fel, és ennek furcsa, ezek alapján úgy gondoltuk, hogy furcsa hatása lesz ennek a reálgazdaságra. A javaslat kritikusai felé fordulva pedig azt mondom, egyetértve Arlin mccarthy hogy nézzük meg az empirikus tapasztalatokat, mert ez az adó egy sor országban, mint egy 40 országban már működik, bevezették, létezik pénzügyi tranzakciós adó. E, Svédország az egyetlen rossz példa. Tehát egy rossz példa van, és van egy csomó jó példa, ahol ez a, az adó működik, és hozzájárul a, e, az adott országok gazdasága. Nem csak Svédországról beszéljünk, tehát, hanem a sikeres országokról is. E, Hollandiában Nemrég volt egy nyilvános vita erről a témáról, eh, Dániában is, hogy hogyan fogja ez az adó befolyásolni a, a nyugdíjalapokat, a nyugdíjalapok jövőjét. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban eh, a Dán nyugdíj alapok nagyon agresszív retorikát alkalmazva azt mondták, hogy ez aláássa majd a nyugdíj megtakarításokat, és a nyugdíjasok nagyon sok pénzt fognak veszíteni a, eleve megkérdőjelezhető a matematika az érvelés mögött, szerintem túlzott a e, matematikai modellt e, alkalmaztak, és a kérdés pedig egyébként is az, hogy egy e, nyugdíj alap milyen pénzügyi modellt, befektetési modellt alkalmaz. Vannak olyanok, amelyek agresszív befektetési modellel egy válságban nagyon sok pénzt veszítenek, és vannak nyugodtabban pénzt kezelő nyugdíjalapok, amelyek kiegyensúlyozott a portfóliót kezelnek. Tehát a kérdés ugye úgy is fölvethető, hogy egy stabilabb üzleti modell felé lökné a nyugdíj alapokat ez a, az adó is. A tény azonban, hogy a nyugdíjra takarékoskodók egy része aggódik az esetleges negatív hatások miatt. is mit egyszer azt mondta, hogy akkor tudja az adókat támogatni, hogyha egy adó, adó tisztességes és értelmes. És én azt gondolom, hogy ez valóban így van, a bankszektor az egy rendkívül nyereséges szektor, ami nagyon jó dolog, ugyanakkor ott vannak azért kiaknázatlan marzsok is, Ráadásul a bizottság is azt mondja, hogy aluladóztatott a bankszektor. Nem értem, miért ne lenne tisztességes eh, vagy észszerű eh, elvárni azt, hogy ez az ágazat jobban hozzájáruljon a közügyekhez, különösen a jelenlegi körülmények között. Köszönöm szépen. Bulman úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevételt szeretnék csak, illetve néhány olyan kérdést kiragadni a vitából, ami elhangzott, amit Turinen asszonynak tudnék mondani, közvetlenül hozzá kapcsolódva a bizottságot eh, szólítanám meg a következővel. Azt hiszem a bizottság részéről azt hallottam, hogy a régi elavult hatásvizsgálatokat, tanulmányokat ő maga készítette amelyeknek viszont pontatlanok az információi, és a kérdésem az, hogy mikorra várható egy friss, aktualizált hatásvizsgálat, hogy egy új értelmezést lássunk objektív alapként a bizottság részéről ehhez. És azok a kollégák, akik mindig a belső piac mellett szállnak síkra, és az EU szempontjából ennek a jelentősége mellett érvelnek. A kérdésem számukra a következő. Amikor adókról beszélünk, akkor miért mindig a tagállamokban gondolkodnak? Luling asszonyt kérdezném konkrétan, aki fáradhatatlanul magasztalja a belső piacot minden lehetséges alkalommal. Amikor viszont adóharmonizációval segítenénk ennek a fejlődését, akkor nemzeti megközelítéssel vág vissza. És a, az adókérdést igyekszik távol tartani az egységes európai megvalósítástól. Valamint az ALDE és egyéb frakciók kollégáit is kérdezem, hogy mit szeretnének válság idején adóztatni az élő munkát, mert attól a termelés drágulna még tovább. Energiát akarnak adóztatni? Ezt már megvitattuk meg, szavaztunk is róla, és úgy tűnt, hogy nem mindenki támogatná ezt. Akkor igazából mit szeretnének megadóztatni? Mert valamiféle adóalapot teremtenünk kell, hogyha a katasztrofális pénzügyi helyzettel valamit kezdeni akarunk. És hogyha meg akarjuk a jövőnket finanszírozni megfelelően, illetve az államháztartás egészséges egyensúlyát szeretnénk helyreállítani. Mit tegyünk? Mert a pénzügypolitika az egyéb szakpolitikák iránymutatója. Tehát miért ne könnyítenénk meg azok életét, akik munkahelyeket szeretnének teremteni, és azok, akik pénzügyi spekulációval foglalkoznak, és nem a reálgazdaságba fektetnek be, miért ne kérhetnénk, hogy ők többet fizessenek és egyes kollégek, akik amellett érvelnek, hogy a pénzügyi területet adóztassuk, de ne ebben a formában keresünk alternatívát. Számukra több kérdem is, kérdésem is van. Az első, végül is eh, Schmidt úr szavaira visszatérve, olyan pénzügyi tevékenységekre kivetett adó alakulhat ki ebből, ami egyszerűen csak annyit takarna, hogy a pénzügyi szolgáltatások regionális szinten adóalanyjá válnának, de a gyakori ügyletek nem. És mi lenne ennek az értelme? Hogyha a hálóval csak a kis halakat tudjuk kifogni, a kis pénzintézeteket sújtanánk ezzel az adóval, és a nagyok pedig kibújnának a háló szemein. Nem ez a célunk. Végül mindig az az érzésem alakul ki, és a politikai viták során ez nagyon gyakori, hogy igazából, ha nem akarunk eredményt elérni, akkor azt mondjuk, úgy érvelünk, mint hogyha az ember a gólt szeretne a fociban rúgni, szeretem a foci hasonlatokat, ez olyan, mint hogyha folyton tologatnánk ide-oda a kaput, nehogy bemenjen a gól. Tehát nem kéne olyan látszatot teremteni, mint hogyha az Európai Unió tehetetlen ezen a területen. Szeretnénk előrelépni Podimata, Podimata asszonyt és a kollégákat éppen ideje lenne támogatni és elfogadni a jelentést. Bolmenon. Köszönjük. Gátyi Euró úr következik. Köszönöm szépen, és nagyon igazán elégedett vagyok, mert a vita a pénzügyi tranzakciós adóval számos reagálást váltott ki. A dramatizáláson keresztül mindent látunk, a hallottuk a második világháborús bombázásokhoz hasonlóból merített példákat egészen a Luling asszonynak a szellemes megjegyzéseit. Tehát azt hiszem, hogy ez a két típusú reagálás nem megfelelő, mert végül is itt egy, ilyen nagyon visszafogott, mondhatnánk banális eszközről van szó. Nem világra szóló megoldás, de egyszerű, észszerű megoldás, ami tulajdonképpen már mindig is létezett. Az első pénzügyi piacok létrejöttével egyidős eszköz ez. Én inkább arra szeretnék reagálni, arra a politikai felvetésre, amit Wortmann Kohl kollégánk vetett, kolléganünk vetett fel. Ő azt mondta, hogy miután ez egy közösségi adó kell legyen, ezért ki kell zárnunk az egyéb lehetőségeket, mint például a megerősített együttműködést. Mert ha nem így tesszük, akkor az a modell, amelyet optimálisnak tekintünk, egyszerűen el fog tűnni. Hogyha ez politikai ö, okoskodás, akkor viszont az is szükséges, hogy ne zárjuk ki más megoldásoknak a lehetőségét sem. Azt hiszem, hogy ez a legjobb módja a politikában annak, hogy tovább tudjunk lépni egy közösségi adó útján, ami mind a 27 tagállam együttműködésével jön létre, hogyha már kiinduláskor eltűnnék egy bizonyos számú tagállam, és nem vesznek ebben részt, akkor szerintem a tárgyaló erőnk is csorbolni fog. Úgyhogy én ezt a lehetőséget nem szeretném. Természetesen az elsődleges megoldás az a, az áll, a bizottságnak az álláspontja, hogy ezt Kolimát a kollégánk is mondta, legalábbis a kibocsátásokat illetően. Tehát olyan forrásokról van szó, amiknek az unió saját forrásait kell, hogy táplálják. ami megerősíti a vitának az alapját is mit csinálunk ezekkel a pénzekkel, hogyha az Európai Uniós költségvetésbe ez bekerül, hát akkor utána az európai költségvetési eljárás következik, és majd döntünk a felhasználásról, úgy, ahogy ez szokásos. Nem nekünk kell ezt most eldöntenünk, hogy ebből kooperációra költsünk, vagy a környezetvédelemre. Az unió költségvetéséhez terem kell felhasználni. Ez azt jelenti, hogy ha későbbiekben vító miatt más útra lépünk, akkor az nem kormányközi megoldás lenne, hanem mert a ö, megerősített együttműködés egy olyan lehetőség, ami létezik. De mindenképpen ezeknek a bevételeknek a felhasználását közösen kell megtenni, hogy most azra használjuk-e, hogy ezzel kiváltjuk az Európai Unió költségvetésébe való befizetéseket, vagy más ehhez különböző kötelezettségvállalásokra fordítjuk, amit a tagállamok vállalnak. Ez egy más kérdés, ez a tehát tovább kell lépni. Úgy vélem, nem lenne az sem elképzelhetetlen, hogy megerősítsük a bizottságnak a javaslatát, de mindig esetben uniós szintű megoldásban kell gondolkodni. Muito obrigada. Eu acho que este debate sobre... asszony, köszönöm szépen. Ez a vita a pénzügyi tranzakciók adóztatásáról úgy kell erre tekinteni, amikor a létrejövő gazdaság, gazdagságnak egy része a pénzügypiacokon sokkal nagyobb mértékű az elmúlt 10-15 évben megnőtt, miközben a reálgazdaságban termelt vagyon, gazdaság és különösen a munkának a javadalmazása egyre kisebb értékű. Tehát egy olyan világban vagyunk, ahol a gazdagságnak, a vagyonnak a többsége a pénzügypiacon termelődik meg, és nem a reálgazdaságban. Következésképpen, amikor ö, a tagállam, amikor az államnak kell befizetéseket tenni, tehát adóztatni kell, akkor azt kell megadóztatni, amit leginkább meg lehet látni. Ugye a munkajövedelem a legkönnyebben elérhető, nem pedig a tőkejövedelem. A részben azért is, mert a munka sokkal kevésbé mozgékony, mobil, mint a tőke, és a tőke az megy a világon különböző helyekre, hogy minél nagyobb megtérülést érjen el, és egyre kevésbé járul hozzá az adókhoz, és, a, és az államok forrásaihoz. Tehát ez azt jelenti, hogy gazdasági válságban vagyunk. Az államoknak ezt finanszírozniuk kell, figyelembe véve a munkaerőpiaci helyzetet, és több adóra van szükségük az államoknak, ezért az indirekt adókat szorgalmazzák az államok, például a hozzáadott értékadót, ami nem egy igazságos, mert kevésbé bünteti azokat, akik többet fogyasztanak, akik kevesebbet fogyasztanak, és hátrányos helyzetbe hozza a munkavállalókat. Tehát ezért nem tekinthetünk el a tőkepiacoktól se. Hogyha hozzá hiát fizetünk egy, tej, egy csomag tejre, vagy a mindennapi élelmiszerek megvállalásakor, vagy a villamosenergiára, akkor azok a azok, akik egy pénzügyi terméket vásárolnak, ők nem fizetnek ugyanilyen adót. Ez a tranzakciós adó ezt oldaná meg. Tehát ebben a válságos időszakban biztosítanunk kell azt, hogy helyreáll az egyensúly, és helyreálljon az igazságosság, és a bevételei az államnak igazságosan alakuljanak, és legalább minimális mértékben ugyanannyit fizessenek, mint azok, akik termékeket vásárolnak. És semmi indok nincs, hogy a pénzügyi termékek azok mentesüljenek egy ilyen adó alól. Régen is volt ilyen, hogy a reálgazdaság termékeit adókat róvunk ki, a pénzügyi termékekre nem. Tehát nincs semmi indok, hogy ezek mentesüljenek tehát úgy gondolom, hogy az európai térségben e, mind a 27 tagállamra ki kell, hogy lenne, hogy terjedjen ez a kezdeményezés, mert a tőke szabad áramlásával is összefügg ez, és Európának a nemzetközi e, helyéhez is kapcsolódik. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez az adó beszedésre kerüljön. Egyelőre teljesen értelmetlen arról vitatkozni, hogy ez a pénz majd hová fog kerülni Szerintem ezt, ez is ezt a kezdeményezést össze kéne kapcsolni azzal az üzenettel, hogy miután az uniónak saját forrásokra van szükségük, ez az új finanszírozási lehetőség és a saját forrásai az uniónak mindenképpen össz, létre kell, hogy jöjjenek. Szerintem az Európai Uniónak megvannak a lehetőségei nemzetközi szinten is arra, hogy egy harmonizációt kikényszerítsen, de legalább egy koordinációt ezen a területen. Nem téveszthetjük szem elől azonban a az adóparadicsomok elleni küzdelmet sem, erről volt szó a G20-ak értekezletén is, és ez a az adóparadicsom elleni küzdelem folyik, és további értelmet kap. Nem szabad, hogy ezeket elfeledjük, miközben Európának minden eszköze megvan, hogy ezt a csatát tovább megvívja, és Sárközi úr ugyanebben a kontextusban nagyon is láthatóvá tette saját magát ebben a küzdelemben, és ma ez a küzdelem valószínűleg még több értelmet kap, mint eddig bármikor. Tehát Podimáta asszony munkája egy kitűnő hozzájárulás, és remélem, hogy a parlament, az Európai Parlament is ezzel válaszolni tud az állampolgároknak megfelelő javaslatokkal, amik teljesen egyediek. Köszönöm. Pittanen asszonynak másodszor is megadom a szót. Uh, Elnézést kollégák, hogy kétszer is igénybe veszem a türelmüket. Szeretnék aláhúzni két fontos kérdést ebben az ügyben. Az Európai Parlament nagyon határozottan kér hogy támogassa ezt a javaslatot, mert a közösségi módszertant tiszteletben tartva történik ez, illetve a 27 körére kiterjed, illetve a saját forrásokhoz is kapcsolódik és a néppárti álláspont nagyon határozottan az, hogy igen, mi támogatjuk az uniónak a saját, beforrás, a saját forrásait, de azt nem támogatjuk, hogy ezt hozzárendeljük egy konkrét célhoz. És tulajdonképpen itt egy kettős vita történik, mert tudjuk, hogy a, az adóbélyeg, illetve a tranzakciós adó a tanács elé kerül, és valóban fokozott együttműködésre van szükség de ebben az együttműködésben nekünk nincsen részvételi lehetőségünk. Tehát most kéne ezt elmondani, meg kéne védeni az általunk jónak tartott modellt, vagy amennyiben úgy alakul a helyzet, hogy nem mind a 27 tagállam vesz ebben részt, akkor a parlament milyen álláspontot alakít ki, hogy akkor mi a teendő. És itt a modell mindennek a lényege. Meg kellene védenünk magát a modellt. Hogyha a tranzakciókra kivetett adóknak a modelljét tartjuk helyesnek, mert ez a gyakori ügyleteket terhelni, és a megfelelő adóalapra vetnénk ki. Az a pénzügyi tevékenységekre kivetett adóval ellentétben ez nem minden bankra terjed neki, hanem valóban a fő forgalmat bonyolító bankokra. A reálgazdaságot nem szabadna sújtanunk célszerűtlen alternatívákkal. A svéd modell ezért nem volt működőképes a svéd modell. Tehát, hogyha a közösségi módszertant követjük ebben az adónem bevezetésében, és a bővített együttműködést alkalmazhatjuk a pénzügyi terület adóztatásában. A tranzakciókra kivetett adók a ratifikációnak függvényében, illetve a hatályba lépést tekintve azt mondhatjuk, hogy 19 vagy pedig 25 tagállamra terjedhet ki. Az elnök kéri, hogy fejezze be a hozzászólást, mert 15 perc sem maradt már, úgyhogy megadom maximum 4 percre a bizottságnak a szót, és az végül az utolsó 10 percben Podimata asszony kapja majd megismét a szót. Most Bengman úr következik az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy részre szeretném az észrevételeimet felosztani. Az egyik az általános helyzetértékelés örülünk a támogatásnak, amit itt a szakbizottság részéről tapasztalunk, és mi is keressük azokat az elemeket, amelyekkel erősíthet a bizottsági javaslat, és hogy hogyan tehető biztonságosabbá, kiskapu mentesebbé, hogy az adó elkerülhetetlen legyen. A kibocsátó elvének az alkalmazás az egyik ilyen lehetséges megoldás. Ígéretesnek tűnik a telephely, székhely szerinti elvkövetése is és a brit adóbélyegnek a példája is követhető, bár azt tudni kell, hogy a nagy gyakoriságú ügyleteket, illetve derivatívákat kivonna ebből a körből, mi pedig ezeket is szeretnénk adóztatni. Tehát lehet, hogy ez kevésbé hatékonynak bizonyuló megoldás lenne. A második észrevételem pedig a hatásvizsgálatot illeti. Megerősíthetem hogy további gazdaság elemzést végez az Európai Bizottság. Ez már folyik, tehát nem is heteken, hanem napokon belül elkészül majd további gazdasági vizsgálatok, mutatják majd be a lehetséges hatásokat, mert úgy gondoltuk, hogy erre szükség lesz, és hogy összefüggésbe kell állítani az eddigi számokat, és eddig elég sokan nem látták át, hogy hogyan alakult ki ez a javaslat. A gazdaságelemzésnek a számait, eredményeit megismerve reméljük, hogy a tavaly decemberi javaslatunkat meg fogják erősíteni az adatok. A bizottság mindig is azt mondta, hogy a makrogazdasági hatások elhanyagolhatók, és nem negatívak a, a növekedésre, munkahelyteremtésre nézve és átgondolandó, hogy hogyan osszuk majd el ezeket a bevételeket. És aztán a másik dolog, amihez hozzá szeretnék szólni, az a továbbgyűrűző hatások, illetve a nyugdíjalapokra gyakorolt hatások. A pénzintézetek egy irányba módosíthatják, egyesek szerint az üzleti terveiket, hogy kivonulnak az Európai Unióból, de hogy például a saját kereskedés helyett pénzügyi közvetítést is igénybe vehetnek közvetítő szervezeteket a kereskedelmi forgalomban, ez is fölmerül. A 9.2-es bekezdése a javaslatunknak azt rögzíti, hogy az értékláncban résztvevő utolsó pénzintézet kell, hogy fizesse ezt. Tehát, hogyha a broker, illetve nagy kereskedelmi alapon folytatja a bank kisebb bankok nevében ezeket az ügyleteket, akkor annak kell fizetnie, aki a láncnak az utolsó tagja. Tehát a bizottsági javaslat ezt célozza. A nyugdíjalapokra gyakorolt hatások értelmében pedig annyit mondhatok, hogy itt inkább kulcsszavakat, illetve fekete dobozokat, rubrikákat láttunk ebben a tekintetben, inkább, mint konkrét tanulmányokat, vizsgálatokat. És egy konzervatív alapkezelés esetében ez szinte kihatás nélkül maradna. Hogyha a harmadik, negyedik tizedes jegy szintjén hat ez a nyugdíjasok számára elért hozamra, akkor az elhanyagolható. És a nyugdíjasok amennyiben meg akarják vizsgálni az alapgazdálkodását, a tizedes jegyek mögötti hatásokat, akkor azt is bőven megvizsgálhatnák, hogy az alapkezelés mekkora költségekkel jár, és ez is csökkenti a hozamokat aztán az EU 27-ek szintje, illetve ennél szűkebb kör vetődött fel, tehát hogyha az Unió nem tudja demonstrálni, hogy több, mint a tagállamok összessége, továbbra is az A tervet, a globális tervet támogatja az Európai Bizottság, de egy B terv is készült, amely szintén az Európai Unió érdekeit szolgálja. És időnként a el szoktam mondani, hogy a 3A megoldás az azt jelenti értelemszerűen, hogy nem lehet a tagállamok nélkül előrelépni egy egységes megoldással. Hogyha a spekulatív kört szeretnénk megcélozni a javaslattal, illetve egy olyan kezdeményezésen dolgoznánk, amely nem minden tagállam részvételével számol, akkor is alkalmazható a bizottság eddigi javaslata. Mert hát alapvetően az EU tagállamait a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó területi illetékességére váltanánk fel. Köszönöm. Mielőtt Podimata asszonynak adom át a szót, szeretném elmondani, hogy 10 perc helyett kérem szépen, hogy 9-ben mondja el az észrevételeit. Köszönöm. Θα επικεντρωθώ σε ορισμένα κέρια ερωτήματα με δεδομένο ότι... Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok néhány kérdésre válaszolni. A bizottság képviselője már válaszolt a kérdések egy részére. Én is ott kezdeném, amire már kitért. Mi történik a tagállamokkal, vagy mi legyen a tagállamokkal, hány tagállam indíthatja el ezt az adót, mennyi a minimális tagállami létszám, és mennyi a maximális. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament fontos szerepet játszik ugyan ebben a témában, de anélkül tudunk politikai üzeneteket küldeni a tagállamok felé, hogy társ jogalkotók lennénk. Mi készítettünk jelentéseket, állásfoglalásokat, de ne felejtsük el, hogy mi a, az Európai Parlament szerepe e, és helyzete. Az FTS szerintünk kívánatos, és szerintünk az egész világon be kellene e, vezetni. Ez, legy, ez legyen a kiinduló pontunk. Az Európai Parlament e, támogatja az Európai Bizottság megközelítését, miszerint a pénzügyi tranzakciós adót mind a 27 tagállam fogadja el. Ez ténykérdés, ugyanakkor a döntő az, hogy hogyan lehet ezt elérni. Hogyan lehet bevezetni egy európai FTS-t, és hogyan lehet aztán azt globális méretű pénzügyi tranzakciós adóvá átalakítani. Én is mondtam, hogy globális szinten kellene, az lenne legjobb, ha globális szinten lenne kivetve ez az adó, de hogyan lehet ezt a pénzügyi tranzakciós adót az egész világon bevezetni. Ezt a célkitűzést támogatnunk kell, Ugyanakkor az is látható, hogy a tagállamok egy komoly része megkérdőjelezi ezt a e, célkitűzést. Hogyan lehet egyáltalán elkezdeni ezt a folyamatot itt az Európai Parlamentben? Nem tudjuk tehát, hogy hány tagállam kell. Egy szó volt arról is, hogy a bevételeket hogyan osszuk el. Különböző véleményeket és elképzeléseket hallottunk, de itt nincsen megint másról szó. Az Európai Parlament számára világos, hogy nem fogja tudni megoldani ezeknek a bevételeknek a kezelését és elosztását egyenlőre, És az sem a bizottság sem tudja, tud foglalkozhat ezzel a témával. Ez meg is volt, tehát ez egy rendkívül nagy vitát kiváltó kérdés. Hogyha akarjuk, akkor megismételhetjük, és erre irányulnak a módosító indítványok is, akkor megismételhetjük a különböző véleményeket, amiket itt is elmondtak, és amik benne vannak a különböző állásfoglalásokban is, és lehet utalni az Európai Bizottságnak a, az anyagára, a pénzügyi keretre, illetve ez felhasználható lenne, ennek a bevételnek egy része, mint közösségi forrás, és vannak egyéb lehetőségek is, hogy ez részben a bevétel az egyéb nemzeti költségvetésekbe kerüljön be, mondjuk például a növekedés ösztönzése érdekében, vagy az adósságállomány csökkentésére. A harmadik dolog pedig, hogy a saját vér, alapálláspontunkat megfelelően ismételjük és hangoljuk. Az elnök közbe szól. És ahogy mondtam, a harmadik lehetőség az pedig a klímaváltozás, fejlődés finanszírozása. Ami pedig a nyugdíjalapokat illeti, azok nem hedge fundok, tehát nem fedezeti alapok. Hogyha nem fedezi alapok, akkor az egy más kérdés. Ahogy elmondták, a nyugdíjalapok alapok nem okozói a válságnak, de ugyanakkor az is igaz, hogy ők is rosszul éltek a lehetőségekkel, és éppen ezért el kell kerülni, hogy olyan tranzakciók legyenek, amelyek adott esetben ezeknek a tartalékait veszélybe sodorják. Próximo 7 de marzo. Március 7-én 12-ig van a módosító indítványoknak a benyújtási határideje, és 27-én lesz a bizottsági szavazás, majd pedig április 24-én, illetve valószínűleg a júniusi plenárison lesz majd szavazás. És akkor most rátérünk a következő pontra Cheryl Bowles asszonynal. Uh, thank you, thank you, colleagues. Um, we have. Uh, I've just got a couple of announcements before we move on. Köszönöm szépen, kollégák. Néhány bejelenteni valom van, mielőtt folytatnánk. Csendet szeretnék kérni. Fölmerült korábban, hogy a kettes csomag határideje, a módosítások határideje kitolható-e. Az új határidő március 12-e 5 óra 17 óra, március 5-ével szemben, ami az előző változat volt. Ez azt jelenti, hogy a módosítók vitája március 26-27-én folytatható majd le, minden valószínűség szerint ez egy héttel később van, és lehetséges, hogy nem áll rendelkezésre majd minden nyelvi változat, mindent elkövetünk, azért, hogy megtörténjen a fordítás, de egy-két nyelv lehet, hogy kimarad. És aztán az ECON szavazása vagy április 17-én, illetve 24-25-én várható az eredeti tervvel szemben, ami 12-e volt. És végül is így is tudjuk az eredeti határidőt tartani. Úgyhogy köszönöm szépen, és Pablónak is köszönöm, hogy a nevemen ellátta a levezető elnöki feladatokat, mert máskülönben eh, két napot egyfolytában elnökölhettem volna, ez elég szélsőséges terhelés lett volna még számomra is. 16. napi rendi pontunkra térünk a gazdasági párbeszéd keretében. Eszmecserét tartunk az Eurócsoport elnökével, Jean-Claude Junckerrel. Mivel őt nem kell bemutatni, mindenki ismeri őt, arra kérem, hogy neki átadva a szót számoljon be a nagy horderejű történésekről, fejleményekről, mint egy tíz percben, hogy a legfrissebb fejleményekről hallhassunk, és aztán utána feltesszük majd a kérdéseket. Tájékoztatom a tagjainkat, hogy sajtótájékoztató következik a találkozásunk után azonnal, tehát Jean-Claude Junckernek itt bent kell a kérdéseket feltenni, mert amikor kimegy, akkor már interjúvolják. Átadom a szót. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak, nyilvánvalóan, hogy nincsen annyi időnk, amennyi kellene ahhoz, hogy részletesen és kimerintően megtárgyaljuk azt a témát, amely foglalkoztat bennünket, mert ezután és a sajtótájékoztatót követően találkozom az Európai Szakszervezeti Szövetség képviselőivel, és szeretném az összes szükséges időt a a munkavállalók képviselőivel tölteni, mert ez egy rendkívül fontos dolog. Sharon, hogyha megengedi, akkor nagyon gyorsan szeretném áttekinteni a különböző pontokat, amik az Euró csoport napirendjén szerepelnek az elkövetkezendő hetekben, és tenném ezt úgy, hogy nem szeretnék hosszasan elidőzni egyik-másik aspektusnál hanem inkább távirati stílusban szólnék. Először is szeretném önökkel együtt felvetni a görög problémát. Önök is tudják, hogy február 20-án, vagy 21-én már nem is tudom, kora reggel az Euró csoport döntést tudott hozni, ami elvi megállapodásnak számít a második görög programot illetően, ami összesen 130 milliárd összeget tesz ki. Ennek kettős célja van, hogy egy biztosítsuk a görög ország fizetőképességét, és ugyanakkor megsegítsük ezt az országot, aminél nagyon komoly veszteségek ért kezdték az euró övezethez való csatlakozás óta. Megállapodtunk abban, hogy a magánszektor is hozzájárulást tesz, ilyen még soha nem volt, és soha nem lesz ismét, megismételhető Európában. A magánszektornak a hozzájárulása 53,5%-ot fog kitenni. Önök számára is világos, hogy az Európai Tanács, az október 26-ai tanács megállapodott abban, hogy a magánszektor 50%-ban vesz részt önkéntesen az éjszakai tárgyalások során ezt felfelé tudtuk korrigálni, és így ment el végül is ez a hozzájárlás 53,5%-ig ez végül is veszteséget jelent a magánszektor számára természetesen és ennél nagyobb is a, lesz a veszteséget, tehát olyan 70% körüli, vagy még ennél is egy valamivel több. Ennek a műveletnek a célja, tehát, hogy összekombináljuk a magánszektort és egy másik magánszektori részvételt, hogy ezzel Görögország államadósága 2020-ig 120,5%-ra csökkenjen. A 0,5%-os célt, ami a volt, amit az október 26-i tanács jelölt ki számunkra, az nem jött össze, de a korrekciós gyakorlatunkat úgy számítottuk, hogy 129%-os legyen, és ez lépésről lépésre tud, sikerült ezt végül is 120,5%-ra csökkenteni. A, ezt feb, február 24-én indítottuk el az egész műveletet, és az eredményeket körülbelül március 9-e körül fogjuk megismerni. Ehhez az kell, hogy a magánszektor részvétele magas legyen, 66%-ot kell, hogy elérjen, akkor indíthatjuk, vagy válthatjuk ki az egész eszköztárat. És kérném is a magánszektort, hogy szíveskedjék pozitívan reagálni arra a javaslatra vagy ajánlatra, amit tettünk neki, ez nagyon megsegítené a globális fellépést Görögország tekintetében. Hogyha megvannak az eredmények, akkor ezt, hogyha jól tudjuk pontosan a magánszektor részvételét, akkor fogjuk formalizálni a megállapodást, úgy, hogy ezt akkor már majd határozattá alakítjuk második görög program néven. Ez valószínűleg március 12-13-14-én lesz. Holnap 2 órára összehívtunk egy másik csoportülést amely alkalmával görög kollégáink tájékoztatót fognak adni arról, hogy hogyan folyik a magánszektor részvételének programja, és akkor fogjuk látni, hogy a görög kormány és a görög parlament meg tudja hozni azokat a, az intézkedéseket, amelyeket prioritással meg kell tenni, és amiket február 20-án eldöntöttünk. A görög kormány és a parlament bevezetett, illetve elfogadott prioritást élvező intézkedéseket, e, amíg ezek nem kerülnek elfogadásra, addig nem tudjuk a második programot elindítani, mert nagyon szorosak a feltételei ennek ezt a második programot ezek a kondíciók övezik. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a görög hatóságok bevessenek mindent azon döntések érdekében, amelyekben megegyeztünk. Tudják azt is, hogy a múltban a görög hatóságok nem mindig voltak képesek választ adni a különböző aggodalmainkra, de most reméljük, hogy ennyi tanácskozás és pedagógiai ülés után is a görög kormány és parlament képes lesz és eleget fog tenni azon kötelezettségeknek, amiket a görög hatóságok bevállaltak. Már csak azért is, mert a két nagy politikai családnak az aláírásával is rendelkezünk, tehát azokéval, akik a koalíciót alkal, alkotják. Mindezt természetesen gyorsan kellett véglegesít, kell véglegesíteni márius közepén, mert az első kifizetést a görög kincstár érdekében legkésőbb március 20-án kell megteljesíteni. Megerősítettük nem azért, hogy megalázzuk Görögországot, hanem azért, hogy segítsük, és ezért a, megerősítettük a különböző felügyeleti egységeket, így a, a humán erőforrást is, és a humán erőforrás munkacsoportot is javasoltuk azt is, hogy a trojkába a nemzeti szakértőket is bevonunk, és segítjük ezzel Görögország administratív kapacitásait, tudjuk, hogy ezek nem mindig tökéletesek, különösen adóbeszedés területén és ezzel lényeges hozzájárulást adnánk, és felvértezzük Görögország, a görög adminisztrációt, hogy teljesíteni tudja kötelezettség vállalásait ki fogjuk alakítani a részleteket, minden részlet még nem került rögzítésre, olyan tehát lehetővé fogjuk tenni, hogy Görögország abszolút prioritást adjon az adósságszolgálatnak, és azon belül, hogy ez bekerüljön a görög jogszabályok közébe, ami alkotmányba is bekerül majd oly módon, hogy ez véglegesen egyszer mindenkorra rögzített legyen. Ennyit Görögországról, de ez még nem minden. Ismételten szeretném itt elmondani azon meggyőződésemet, hogy természetesen meg kell erősíteni, konszolidálni kell a görög államháztartást. Nincsen ennek alternatívája, nem lehet az adósság ellen úgy küzdeni, hogy újabb adósságokat csinálunk, és nem lehet a deficitet úgy le leküzdeni, hogy e évről évre növekszik a deficit, ami a az adandó válasz Görögországnak és a görög népnek, és a, ahol a társadalom nagyon nagy rétege szenved, és nem kevesen nagyon szenvednek, e, reggeltől estig nem lehet csak azt ismételni, hogy megtakarítás kell, költségvetést kell csökkenteni. Ezt meg kell csinálni, de a lehető legészszerűbb módon nyilvánvaló, hogy igazi európai növekedési stratégiára van szükség eh, Görögország érdekében, és ezt létre kell hoznunk. Ezekről fogunk tárgyalni az elkövetkezendő napokban, és a következő csoportüléseken is. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy annyi pénzügyi technikai lehetőséget mobilizáljunk, amennyit csak lehet, hogy újra beindítsuk a növekedést Görögországban, és az európai politika nem merülhet ki annyiban, hogy különböző, sok esetben nagyon súlyos és fájdalmas előírásokat tesszünk, hanem egy olyan politikát is kell segíteni, ami növekedés orientált. Erre majd vissza fogunk térni a vitáink során. Néhány szót szeretnék még mondani az európai stabilitási mechanizmusról, amelynek a kialakítása azzal vált lehet lehetségesé, hogy az ehhez kapcsolódó szerződés 2012. február 2-án aláírásra került, 2012. július 1-én lép hatályba, és az európai stabilitási mechanizmust ezáltal létrejön. Az FSS továbbra is finanszírozza a meglévő projekteket, és az európai stabilizációs mechanizmus a költségvetési mechanizmus, amelyet ismerünk, már nem fog tudni érvényesülni, hogyha a stabilitási mechanizmus beindult. A parlament természetesen tájékoztatást fog kapni az Európai Stabilitási Mechanizmus bevezetésének módozatairól, ezen dolgoznak jelenleg az IAFS fő igazgatója Klaus Singangen úr és más szakértők is, mert technikailag ez nem egy igazán egyszerű dolog, és ezt én magam sem láttam előre, de ezek a munkálatok jól haladnak, és a mechanizmus megvalósítása és annak lépései fontosak. Tudom, hogy a szerződések nem irányozzák elő, hogy kormányközi okok miatt, mert a tanács és a bizottság nem aláírója a szerződésnek, de számomra nyilvánvaló, hogy az Eurocsoport elnökeként ezekkel is foglalkozni kell, illetve az európai stabilitási mechanizmus fontos. Ami pedig a teljes hitelfelvételi kapacitásokat illeti és a mechanizmust, meg kell különböztetni a különböző lépéseket és a, a, a téteket. A mechanizmus az 2012-ben indul, tehát júliusig és 2013. júliusáig a teljes kapacitást, az európai kapacitás 500 milliárdra fog növekedni, és eldöntöttük, ha jól emlékszem, még októberben, majd pedig januárban a különböző európai tanácsüléseken, hogy néha ezek a konklúziók nagyon egyszerűnek, ugyanakkor mégis innovatívnak minősülnek, tehát úgy döntöttük, hogy ezt március folyamán felülvizsgáljuk, és meg fogjuk ismételten vizsgálni, hogy mennyi lehet az összege az európai stabilitási kapacitásnak, eszköznek. Remélhetőleg ez jó körülmények között mehet majd végbe holnap-holnap után. Ez egyre úgy tűnik, hogy ez azért nem lehetséges még, mert egyes kormányok még ne, nál még nem értek be a döntések, de március folyamán mindenképpen erre sor fog kerülni tehát meg kell várni a végeredményét a PSI műveletnek, tehát a magánszektor bevonásának, és utána pedig azokat a különböző feladatokat, amelyek ebből következnek, és ezt követően fogunk rátérni a, a globális kapacitás felülvizsgálatára. Ami engem illet, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tényleges kapacitás attól is függ, hogy milyen lesz a felszabadult tőkék befizetésének az üteme. Az, az eurócsoport, amelynek vannak nehéz pillanatai, néhány hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy a felszabadított tőke egyetlen egy részben kerül befizetésre. Ezt követ illetően az Európai Tanács ezt megsemmisítette, ezt a döntést, hogy a felszabadított tőke öt részben kerüljön befizetésre. Ami világos volt azok számára, akik ezzel foglalkoznak, hogy ennek az ütemezése öt részre, tehát a felszabadult tőkének a befizetése egyszerre ez nagyon óvatos megközelítés lenne, túlzottan szerény lenne, ezért arra készülünk, és reméljük, hogy ez a döntés mielőbb meg fog születni, hogy ezt a befizetést felgyorsítsuk. És remélhetőleg így a felszabadult tőke két részben kerül végül befizetésre. Ennek van egy bizonyos jelentősége a tekintetben, hogy minden egyes rész az európai stabilitási mechanizmus kapacitását növeli mindig 100 milliárddal. Tehát, hogyha erőt akarunk adni, és reagálási képességet az európai stabilitási mechanizmusnak, akkor ügyelni kell arra, hogy a felszabadult tőke befizetés felgyorsítva történjen meg. Különösen azért, mert elvileg valamennyi övezeti tagállamnak készen kellene lenni állnia a felgyorsításra és a felszabadított tőke befizetésére. Jelenleg még valamennyi tagállam ebben nem ért egyet, nem minden tagállam kész a gyorsított befizetésre de úgy gondolom, hogy erre hamarosan megtaláljuk a megoldást, és meg lesz az a döntés, ami lehetővé teszi, hogy tovább lépjünk. Személyes véleményem, hogy össze kellene kombinálni az FSS-t és az Európai Stabilitási Mechanizmust annak érdekében, hogy növekedjen a stabilitási kapacitás, ezért a, nem felhasz, a fel nem használt garanciák transferjét javasolnám, hogy ut- irányítsuk át a stabilitási mechanizmusba, és ezzel a tűzereje megnőjön ennek az európai eszköznek az szem előtt tartva azt, hogy az Európa abban, hogyha a partnereink ezt kérik is, nagyon diplomatikus módon ugyan, de hogy minden kezdeményezést tegyünk meg a magunk részéről, annak érdekében, hogy a védelmi falat megerősítsük az európai stabilitási mechanizmussal. Sharon, még nagyon gyorsan szeretnék kitérni a túlzott gazdasági egyensúly hiányok korrekciójára, illetve igazítására. Önök is, mint jó magam is, nyilván látták, hogy a bizottság levála, külön választotta az eurócsoportot, azon belül néhány országot, amelyek elmélyült elemzést igényelnek. Ezek Belgium, Spanyolország, Ciprus, Finnország, Szlovénia, nem szeretnék részletekbe menni, és minden ezen országokkal külön-külön foglalkozni. Az Eurocsoport meg fogja ezeket vizsgálni március 12-13-án, ami a második részt illeti a két rendeletet, amelyel a bizottság megkereste a parlamentet az ősz folyamán. Ezekkel kapcsolatban nincsen más észrevételem, csak az, hogy a Dán elnökség végérvényesen a parlamenttel együtt szeretné megvalósítani ennek a két rendeletnek az elfogadását 2012 nyarán, de azt tudom, hogy a jelentéstevőik intenzíven dolgoznak ezen a két rendeleten. Azt is tudni vélem, hogy az önök szakbizottsága körülbelül április közepén kíván erről szinte úgymond záró vitát folytatni, és ez pedig, követően pedig az ECOFIN zárja ezt, ami nem igazán úgy megy, ahogy nem fényesen megy, de valamennyi vezeti tagállamot ez érinti, és az önök észrevételei nyilván nagyon fontosak lesznek a számukra, és tudom, hogy ez a szöveg bizonyos problémákat felvet. Tisztelt elnök asszony, Írországgal kapcsolatban még szeretnék mondani néhány szót. Tegnap kaptunk tájékoztatást, a pénzügyminiszter eh, tájékoztatott Írországból bennünket arról, hogy a, eh, az ajánlás és az ajánlások és a vélemények azok következményt fognak következményekkel jár, ezért Írország népszavazást fog tartani az úgynevezett adóügyi szerződésről először is tiszteletben kell tartani az íreknek a döntését. Írország demokratikus eljárásai olyanok, amilyenek, tehát ezzel nem kell rosszindulatú megjegyzéseket tenni Írországra. Vannak Európában olyan parlamentek és az Euró csoportban is, amelyeknek bonyolultabb a működése, mint másoké, mint amelyeknél valamelyeknél népszavazás szükséges. Nem szabad ezt kritizálni, és a bölcsességüket sem szabad kétségbe vonni annak alapján, amit tudni vélek, ez nem a közeljövőben lesz ez a népszavazás, mert ez egy nagyon jó kampány szükséges, megfelelően el kell magyarázni, hogy miről van szó. Szerintem holnap az Eurogroup ülésen majd erről részletes tájékoztatást kapunk, de legkésőbb csütörtök este az Európai Tanács ülésén. Egyértelműen látni kell, hogy egy híd van az adóügyi megállapodás vagy szerződés és az európai stabilitási mechanizmus között egyik nem működhet a másik nélkül, csak azon tagállamok részesülhetnek belőle, amelyek aláírták az adóügyi szerződést. Végül 12 tagállam írt aláírta, ratifikálja. Vannak ország, tagállamok, amelyek egyelőre még gondolkodnak, de nincs semmi okom, hogy úgy véljem, hogy Írország azért fordulna a stabilitási mechanizmushoz, hogy további támogatást kérjen. Tehát a kérdés szerintem így nem fog felvetődni. Nem lesz határidő ütközés sem a különböző események között. Tehát nem szabad, hogy nagyon hangsúlyozzuk azt a nehézséget, ami esetleg ezen a téren felveteli. A katicizmust említeném, amelyiknek az utolsó részén nagyon összefogottan arra kérdésre, hogy hogyan létezik ön, és hogyan bizonyítja Isten létezését, a katolikus egyház nagyon egyszerűen mindig azt szokta válaszolni, hogy ez a kérdés nem vetődik fel tehát ugyanez vonatkozik arra a kérdésre is, amit én eh, az imént eh, említettem. Ma beszélünk erről a kérdésről, szerintem ez nem fog felvetődni, és a harmadik program, görög programmal sem vetünk fel kérdéseket. Először nézzük meg a második programot, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez jó körülmények között végrehajtásra, alkalmazásra kerüljön. Ne alázzuk meg a görög népet, és a különböző rétegeit a társadalomnak ne nehezítsük a sorsukat, hanem együtt, görög barátainkkal együtt próbáljuk megtenni azt, amit meg kell tenni, és a közeljövőben koncentráljuk koncentráljunk a növekedési politikákra, azon politikákra, amik szükségesek ahhoz, hogy a költségvetési erőfeszítései Görögországnak sikeresek legyenek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Mindig nagyon jó, hogyha itt van a körünkben, mert fejből szokta elmondani a gondolatait. Bár Sofitel jegyzet füzetben beszélhetnek különböző jegyzeteiről, és ez még mindig jobb, mint hogyha különböző hivatalnokok írják meg az elmondandó szöveget. Tehát mindenképpen nagyon üdítő, frissítő volt, hogy hallhattuk ezeket a gondolatokat, úgy, ahogyan spontán eszébe jutott önnek. Legalább 13-an jelentkeztek, és körülbelül egy óránk van, hogyha ezt elosztjuk, akkor nagyjából 10, eh, akkor 4 perc jut kérdésre plusz válaszra összességében. Tehát aki több mint másfél percet beszél, az nem nagyon várhat választ. Nézzük először a frakciók részéről a koordinátorokat, illetve a helyetteseket. Pablo Zelbe, Danuta Hübner, Udo Bullman, Podimata asszony, Gátyeri úr, Lamberts úr, és Sunti szól szerepelnek. Hogyha valaki szeretne még hozzászólni, Astrid. Okay, I'm, I'm going to Rendben, akkor most lezárom a hozzászólások listáját, különben időzavarba kerülünk. Tehát először Jean-Paul következzen a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr, ön az egyik ritka olyan európai politikus, akinek megvolt az a hibája, hogy világosan beszél és igazat szól. Azért mondom, hogy hiba, mert ma a többiek ezt, ezt már nem tekintik igazán érdemnek. Néha előfordul, hogy itt megtudjuk azt, amit előző nap az újságokban olvastuk. Ez is egy nagyon kedves bánásmód a parlament irányába. Ma azt ta- tanultam meg, hogy tegnap rosszul olvastam az újságot. Én úgy tudtam, hogy a görög ügy, vagy a görög terv az e, megoldott, le van zárva. Legalábbis ezt mondták az állampolgároknak, hogy ezennel a görög ügy az elintézett. Legalábbis két évre nyugi van. Most itten hallgatva önt azt tapasztalom, hogy végül is még mindent fel kell építeni a magánszektornak a be, részvételét másodszor is megemlítik, ami még először ez még nem valósult meg, ami pedig az egyebeket illeti a egy, osztozom abban a véleményében, hogy nem szabad megalázni a görög népet, és egyszer viszont az is fontos, hogy ők tegyenek eleget a kötelezettségvállalásaiknak, mi pedig legyünk irántuk bizalommal. Európának bizalomra kell épülnie. Köszönöm az adott információkat, és remélem, hogy a, az újságok csak elébe mentek annak, ami valóban a cím, szalagcím lesz, amikor majd minden a helyére kerül. Tisztelt elnök úr, ön említette a két rendeletet, amely amelyek jelenleg a munkaasztalon vannak. Ferreira asszony az egyik jelentéstevője, én a másiknak. A nehézségekkel küzdő országokra vonatkozik ez. A parlamentnek van egy innovatív javaslata, ami figyelembe veszi egyes országoknak a helyzetét és kockázatait, mert nem osztjuk azt a kicsit naív véleményt, mely értelmében ami Görögországban megtörtént, az nem történhet meg másutt tehát ezért egy olyan jogi védelmi rendszert szeretnénk javasolni, ami védené a nagy nehézségben lévő országokat. Nem kívánok ezzel hosszan foglalkozni most, hanem különböző. Ugye ez hasonló lenne, mint ami van például a csődvédelem a vállalatok számára, vagy ehhez hasonló ugyanezt országokra, hogy legyenek egyértelmű, világos eljárásaink. Nem azért, mert valamiről beszélünk, hogy az, az nem jelenti azt, hogy az a helyzet létre is jön. Sokkal jobb, hogyha van egy világos jogi keret, amiben mindenki tudja, még az adott ország hitelező is tudják, hogy mi várható, mint hogyha valami zűrzavar van, és akkor mindenki az utolsó csúcs, utolsó lehetőség esély csúcs találkozóit figyeli mindenképpen nagyon sok sikert és kívánok önnek, és mindenképpen támogatjuk, ezt tudnia kell. Want to reply, he's left you a minute. Nos, hogyha választ kíván adni, egy percet hagyott önnek a hozzászóló. Azt mondanám Jean-Paul barátomnak, hogy lényegében a sajtó előrejelzései igazok voltak. A második görög programot úgy kell tekinteni, hogy elfogadásra került elv, elvben, elviekben. az, én úgy gondoltam, hogy el kell, hogy mondjam önöknek, hogy milyen további lépések és eljárási elemek vannak, amiket figyelembe kell még venni egy felügyeleti rendszert akartunk kialakítani, ami szoros felügyeletet biztosít, és itt még ezt ellenőriznünk kell, hogy a privát szektor bevonása megvalósult-e úgy, ahogy terveztük, mert egyes pénzügyi körök 170 milliárddal járulnak hozzá, és nem lehet ugyanakkor ezt korlát nélküli kalannak tekinteni, és azt is kértük, a görög kormány ezzel egyébként egyetért, hogy bizonyos prioritási lépéseket meg kell tenniük, mielőtt jogilag, mondjuk így, hogy jogilag beindulna a második program. Tehát ezelőtt ellenőrizni kell, hogy a prioritási intézkedések megtörténtek-e és hogy ezek valóságá váltak-e. Ami a rendeletet illeti eh, Jean-Paul, amelynek ön a jelentéstevője, nem szeretnék ezzel most eh, hosszabban foglalkozni, de az, hogy jöjjön létre egy jogi védelmi rendszer, olyasmi, mint ami létezik a vállalatok részére, vagy a 11-es fejezetben. Ezt csak össz, bátorítani tudom, és azt mondanám, hogy ezen dolgozzanak. Kétségtelen, hogy egyelőre a kérdés nem vetődik fel, de hogyha ne adj Isten mégis csak egyszer felvetődne, akkor egy hasonló helyzet, akkor jobb, hogyha meg lenne már az ütemterv részleteiben is, hogy hogyan kell eljárni, és adott esetben a szükséges változtatások eszközölhetőek lennének hogyha vála, realitássá válna egy hasonló helyzet. Tehát elviekben egyetértek. Ugyanakkor tapasztalatból mi ketten is tudjuk, és mások is, hogy az elvekben mindig nagyon egyszerű megegyezni elfben. De ne mondja nekem azt, hogy a görög program még nem került elfogadásra, mert akkor holnap az olyat fog látni, amit nagyon nem szeretne látni. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialista frakció részéről Eliza. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, köszönöm szépen. Örülök, hogy ismét itt van körünkben. Első kérdésem. Remélem, hogy a stabilitási mechanizmust meg fogják erősíteni. Másodszorban makrogazdasági egyensúlyról, illetve egyensúlytalanságokról beszélt. Remélem, hogyha megnézzük az eredményjelző táblát, akkor a parlamenti ajánlás mentén remélhetőleg intelligensen értelmezzük a különböző eltéréseket, és ezek kisebb mértékű eltérések lesznek, illetve el tudunk gondolkodni ezekről a megfelelő értelemben. Ennek mentén hozzátenném még, hogy közgazdászként úgy látom, hogy az első görög program nem lehetett sikeres, mert a határidők túl szorosak voltak, túl sokba került a hiteleknek a kiváltása, a strukturális reformok nem tudtak megvalósulni. Tehát a program idővel befulladt, és csak romlott a helyzet. Remélem, hogy a problémákat ezúttal sikerül kezelésbe venni, és a kiigazítási fázis ezúttal sikerre vezet. Látjuk, hogy stagnál a helyzet, és a korábban rögzített határidőket nem lehet kitolni. Valakinek felelősséget kell majd ezért vállalni a Trojkának, az Európai Bizottságnak, vagy pedig az Eurócsoport elnökének. De vannak olyan kérdések, amelyek választ igényelnek. Egy új csomag keretében, reméljük, hogy ez megszületik. Nem kérdezem öntől lesz-e harmadik csomag, hanem arra szeretnék rákérdezni, hogy a második csomag mennyire lesz életképes. Mert hogyha azt várjuk, hogy Görögország két és fél százalékos szuficitet érhessen el 2014-ben, akkor tudnunk kell, mi ennek az alapja, az elvárt növekedés, miből adódhatna Görögország, hogy tudja a program keretében ezt elérni. És remélem, hogy vannak minimális garanciák arra, hogy a magánszektor bevonása nem vezet váratlan fejleményekhez, mert a letárgyalt program kellő realizmus mellett alakult ki, és bele kell gondolnunk, hogy polgáraink mit szeretnének, miben tudnának hinni. És kell egy rendszer, ami képes kezelni az államadóságot, és a stabilitást is képes megteremteni, amely a paktum része. És mindezt növekedés mellett ez visszaköszön a beszédekben, de a terepen, a valóságban nem akar megvalósulni. Enélkül pedig értelmetlen ez a munka. Az európai polgárok bizalma nem fog növekedni, illetve a miénk sem. Köszönöm, elnök. Egy kicsit kevesebb, mint egy perc maradt önnek a válaszra. Nem kell válaszolnom több pontra, de meg fogom vizsgálni azokat, ahol lehet kis véleménykülönbség, amikor arról lesz majd szó, hogy megvizsgáljuk a makroökonomiai helyzetet, egyensúly és egyensúlyhiány szempontjából, akkor én is egyetértek, hogy az egyes országokat részletesebben kell megvizsgálni, és átfogóban, mint ahogy ez a szövegekben, jogi szövegekben van. Tehát szerintem egy horizontális vizsgálatra van szükség, egyik országot a másik után kell megvizsgálni, és finomságokat is figyelembe venni, és visszafelé is kell közben tekinteni. Én nagyon megértő vagyok, hogy az ero bevezetéséhez ezt tartják, mint kiinduló pontnak, de mégiscsak más a helyzet, hogyha például a munkaerőköltségeket is vizsgáljuk, ezeket sok esetben vitatják. Nem elegendő, hogy a 99. január 1-jéből induljunk ki, messzebb kell visszatekinteni, korábbi időszakokat is meg kell nézni a, az időhorizonton, mert egészen mások voltak az akkori helyzetek is. Tudok olyan országokat, amelyeknél objektív módon túlzottan emelkedtek a bérek, és ezzel szemben a német paraméterek egészen mások voltak. Én nem kérdőjelezem meg egyiket sem, de ezen országoknak a munkaerő költsége is sokkal gyorsabban növekedtek, mint a németeknél, ugyanakkor alacsonyabb az egységnyi munkára első költségük. De hogyha csak az utolsó tíz évet vesszük, és összehasonlítjuk a fejlődést, akkor pedig egy egészen különböző végeredményre jutunk. Tehát én azt mondom, óvatosan és okosan kell ezt megvizsgálni. Néha az a benyomásom, hogy különböző jelentésekkel arra szeretnék ösztönözni a vizsgálatot végzőket, hogy egy bizonyos eredményt hozzanak ki. És itt felvetődik ilyenkor az alkalmazott módszer kérdése is. Úgy gondolom, hogy a második görög programban strukturális reformok sokkal nagyobbak és fontosabbak, mint az elsőben. Ugyanakkor ezeknek hatások is kell, hogy legyen. Nagyon sok strukturális változtatás, amik a prioritások közé kerültek, nagyon világosan arra irányulnak, hogy jobb legyen, nagyobb legyen a növekedés ezeket csak önmagukba véve lehet, hogy jó irányba hatnak, de az is fontos, hogy összességükben is a jó irányba haladjanak. Látták, hogy az csoport bizonyos döntéseit felülvizsgálta, például az első program beindításával kapcsán is, például a kamatlábakat csökkente az alkalmazandók alatlábakat csökkentettük, a 2012-2020-as időszakra csökkentettük azokat a kamatlábakat, amikről eredetileg szó volt. Tettük ezt azért, hogy Görögország az első nyolc év során a programnak jobb eredményeket tudjon elérni a konszolidáció területén. Növekedéssel kapcsolatban nem mondtam el mindent, de a lényeget igen, hogy itten nem költeményeket kell írni, hanem konkrét javaslatokat. Az eurókötvényekkel kapcsolatban pedig mindent elmondtam a tekintetben, hogy spontán hozzájárulásra számunk, és közvetlen reagálásokat várunk. Uh, Köszönöm, Szilvi következik. Jó napot kívánok, elnök úr! Először is köszönöm, hogy a katolikus egyházra utalt, mert eh, végre megértettem, hogy mire is gondolt, sőt, megértettem azt is, hogy eh, az Európai Központi Bank eh, kormányzó tanácsa miért csak férfiakból áll. Itt már kifejeztük azt a vágyat korábban is, hogy legyenek nők is az igazgatóságban. Nem kevésbé fontos kérdés az, amit Írországgal kapcsolatban föltennék. Az egyik az, hogy természetesen a döntésüket tisztelekben kell tartani, ugyanakkor közösen kell gondolkoznunk, és aggaszt ebből a szempontból az, amit ön mondott, elnök úr, mert már ismerjük ezt a az Európai Demokrácia nevű élményt itt Európában. A szerződés minden polgárt érint, és ezek közül egyes népekkel konzultálni, másokkal pedig nem, az veszélyes, mert elkülönült folyamatokat fog eredményezni. Tényleg úgy gondolja, hogy ez így sikeres lehet, hogy ez a demokratikus folyamat, és És valóban megvalósul-e így az egy férfi, egy nő, egy szavazat elve? Hogyha így folytatjuk, akkor le fogjuk bontani az Európai Uniót. Eh, én egy olyan országból származom, amely tartott már referendumot, és amely eh, unilaterálisan reagált ezekre a dologra. Én azt gondolom, hogy ez a demokráciának egy olyan felfogása, amely eh, veszélyes az európai integráció elvére, és gyakorlatilag hiteltelenít is bennünket a piac szemében. Draghi úr ezt már mondta, szükség van a fiskális kompaktra. Madame la Présidente, je... Tisztelt elnök asszony, úgy gondolom, hogy minden nehézség ellenére, tehát még egyszer mondom, minden jelenlegi nehézség ellenére a központi banknak a nőiesítése az igazgató tanácson belül kevés problémát fog okozni, mint az válságba való kilábalás. Ami Írországot illeti. Először is szerettem volna elmondani, Szilvi szinte napi szereplő, és rendszeresen hozzászól, és nagyon nagy képességekkel rendelkezik, tehát világos, a pénzpiacoknak tiszteletben kell tartaniuk a demokráciát. Unom már, hogy azt kell mindig elmondani, hogy minden egyes moz, kézmozdulat, minden egyes e, e, gondolatnál mindig azt kell megkérdezni, hogy vajon mit gondolnak a pénzpiacok. A demokrácia él, mozog és nem lehet minden egyes alkalommal megtiltani különböző vitákat, azért, mert az esetleg zavarja a pénzpiacokat, amelyek engem folyamatosan és állandóan zavarnak, de nagyon. Tehát ön felvetett egy valódi problémát, ezt meg kell mondani. Egy népszavazás az összességében nem stabilizálja a, helyz, a politikai helyzetet az euróvezeten belül. Szerettem volna felhívni a figyelmüket arra, hogy ezúttal az ír népszavazásnak nem lesz ugyanaz a drámai következménye, mint amilyen volt korábban más esetekben. Tehát nem, ezért mondtam, hogy nem kell emiatt túlzottan aggódni. A kérdés valódi, de nem tudom, hogy hogyan foglalkozzunk vele. Én ugyanúgy látom ezt a kérdést, ahogy ön, és csak ön úgy látja, hogy nem kellene ebből azt a következőt is levonni, hogy minden egyes tagállamban kelljen tartani népszavazást, amikor a szerződéseken módosítunk. A az általános szavazó jogot létrehoztuk, volt ugye a francia népszavazás után a holland, tudjuk, hogy milyen kockázatokkal jár, eredetileg nagyon egyszerűnek tűnt, aztán, hogyha nincsen szerződés, akkor rendkívül bonyolultá is válhat, amikor a szavazókra bízunk. Ezzel együtt az adóügyi szerződés nem túl sok cikkből áll, és ami pedig a tartalmát illeti, eh, megtalálható a hivatkozási pontok a másodlagos jogban, ami már működik. Tehát itten a tájékoztatási munka viszonylag egyszerű lehet. thank you. Uh, Sven. Köszönöm szépen, Sven. Dirk, Elnök asszony, a katolikus egyházról elmondottak, kiváltották az érdeklődésemet, én kávinista vagyok, és ehhez csatlakozva úgy gondolom, hogy Juncker úr lett talán az európai pápánk, Urbiet Orbi, vagy valami hasonló mondanám, és Holland úr, a francia szocialista elnökjelölt úgy nyilatkozott, hogy szeretné újra tárgyalni a paktumot, a megállapodást. És tegnap a vitában azt hallottam, hogy baloldalról a francia szocialisták, a zöldek, illetve az ortodox baloldali pártok a költségvetési megállapodást komoly kritikákkal illették. Tehát az eurót támogatják, de ellenzik, ami következik belőle. Tíz éve kellett volna ezt végig gondolniuk. Monetáris unió költségvetési unió nélkül működésképtelen. És ezért vezettük be a költségvetési cár intézményét. Holland úr úgy nyilatkozott, hogy ennek lenne alternatívája, ön szerint nincsen. A kérdés felvetődik, tehát hogyan reagál erre? Sans vouloir Anélkül, hogy vertikális magatartást tennék magamévá, és pápait, ami vitathatatlan, azért mégiscsak azt szeretném mondani, hogy én keresztény demokrataként, hogy nem hiszem, hogy a francia szocialisták és zöldek helyzetét, a álláspontját ön pontosan vázolta fel. És minden bűnösnek megbocsátok. mindezzel együtt én nem ismerem pontosan, hogy Holland úr mit mondott. De nagyon komolyan veszem azt, amit mond. És megfiatalít, mert 97-ben eh, Sirák úr egy eh, önéletrajzi szempontból egy gyenge pillanatban megnyitotta Matignon kapuit a szocialista port, ö, párt előtt, Jospin előtt, és azt mondta az amszterdámi szerződéssel kapcsolatban pontosan ugyanazt, amit ma Oland úr mond az adóügyi szerződéssel kapcsolatban. Luxemburg volt annak idején az elnök, tehát pontosan tudom, hogy hogyan lehet válaszolni a szocialista, francia szocialista párt nyilatkozataira, és ugyanúgy fogunk eljárni majd, amikor az az esemény, ami ön nem zár ki, esetleg bekövetkezik. Nyilvánvaló, hogy az adóügyi szerme, szerződés, aminek én nem vagyok fanatikus megszállottja, nem tárgyalható újra teljes egészében. Az is világos, hogy egy növekedési politikát nem lehet szerződési cikkekben rögzíteni. Nem lehet egy szerződési cikkel meghatározni egy növekedési politikát. Sokkal könnyebb egy költségvetési politikát megrajzolni, különböző specifikus szerződési rendelkezések útján. Majd meglátjuk, ha eljön az idő, de ugyanilyen helyzetet már átéltünk 1997-ben. Majd kálvinista barátomat, pedig azt kérem, hogy őrizze meg hitét. Nem, Sven. Sven, ön következik. Igen. Kedves Jean-Claude Juncker, az a benyomásom, hogy a tanács, és különösen az eurócsoport félreértette Luther írásait a keresztény szabadságról, és, és hogy a megigazulás az csak a hitből és nem a cselekedetekből származik. Én azt hiszem, hogy ez egy valódi teológiai forradalmat indított el a reformációban, és most ugyanennek lehetünk a tanúi. A stabilitási és növekedési paktum szigorú szabályokat rögzít, de a valóság rakoncátlankodik, és nem akar megfelelni az elvárásoknak. Spanyolországban volt egy 2011-es célunk, 6%-os volt ez a cél, és most 8,5% százalék Portugáliában pedig tavaly a célkitűzés 7,9, volt, és aztán nagyjából 4 százalékot sikerült elérni, és ehhez nagyon sok intézkedés kell, de az idei célokat sem fogják elérni, szerintem. Tehát a kérdés az, hogy hitből megéle az ember önmagában, vagy pedig intézkedések is kellenek a stabilitás és növekedési paktum megvalósítása érdekében, hogy ne váljon önmaga árnyékává. Azt hiszem, hogy nem szabad szemet hunynunk e fölött. Azt kell vizsgálnunk, hogy a valóság hogy hozható a tervekkel összhangba. Mert a keményebb megszorítások ezekben az országokban növelik a deficitet. Tehát ebből adódik a kérdés, hogy hogyan tervezik a növekedést, a GDP-t növelni, illetve az adóság mentesítési alapot hogyan használják majd olyan módon, hogy csökkenjenek a kamatok, és ne váljon nevetség tárgyával a növekedési paktum. Darüber. Davon und darüber. Elnök asszony. Nagyon nagy benyomást tett rám az a tény. Nem is tudtam, hogy ez a bizottság akár papi szemináriumban való részvétel is alkalmas lenne. De hát Európában az ájtatosság nem lesz elég, Hinni azonban nagyon sok mindenben kell, és eh, én rendelkezem is ezzel a hittel. Természetesen szeretnénk, hogyha stabil helyzetbe kerülne az euró, és ehhez nem elég a remény, a hit, remény és a szeretet az, amire szükség van Európában. És én úgy látom, hogy a szeretetből egyre kevesebb van Európában sosem gondoltam volna, hogy Európában ilyen ellenérzés alakulhat ki egyes országok ellen, és hogy ez az ellenérzés támogatásra is lel. Ami a spanyol helyzetet illeti konkrétan, úgy gondolom, hogy tisztán kell látnunk a helyzetet. Holnap a spanyol pénzügyminiszter tesz nyilatkozatot az eurócsoportban, és a stabilitás és növekedési paktum megfelelő végrehajtása kapcsán nem szabad szem előtt tévesztenünk, hogy a deficit kezelése kor minden tényezőt figyelembe kell venni, amely az egyenlet releváns tényezője anélkül, hogy részletekbe belemennék, annyit szeretnék e, ezzel kapcsolatban elmondani. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen nyilatkozatok hangzanak el azzal kapcsolatban, hogy Spanyolország a költségvetési céljait elérje, avagy sem. És alapvetően, hogyha nem teljesülnek a számok, akkor kevésbé a központi költségvetés, mint a regionális költségvetések tehetnek majd erről. Természetesen a társadalombiztosítási rendszer tényezői is szerepet játszhatnak ebben. Tehát nem az autonóm régiók vagy tartományok körül forog a kérdés, hogy ők teljesítik-e a költségvetési előírásokat, szabályokat, hanem arról van szó, hogy a spanyol kormány hogyan tudja összeegyeztetni a nemzet, illetve a regionális költségvetéseket az európai elvárásokkal. Tehát más intézményektől eltérően talán én nem vagyok intézmény. Én egy aprócska tagja vagyok csak, egy széles, kiterjedt egyháznak. Kiszent vagyok nagy templomban. A portugál problémák súlyosságával kapcsolatban tegnap eszmecserét tartottam a miniszterelnökkel. Ő és a pénzügyminiszter arról tájékoztattak, hogy nem kívánnak kiegészítő program eszközöket kérni, és én nagyon bízom abban, hogy így alakul majd a helyzet. Tehát én itt nem számítok arra, hogy be kell majd vetni egy államadóság mentesítő alapot a rendezés érdekében. És úgy látom, hogy van remény az előrelépésre. És hogy ez mit jelent, az ki fog majd derülni. Egyes elképzelések, amelyekről én, illetve mások is beszéltünk az utóbbi 14 hónapban, nem bizonyultak minden esetben helytállónak. És úgy gondolom, hogy lehet hogy azt tapasztaljuk majd, hogy igazunk volt, viszont túl korán szóltunk ahhoz, hogy ezt elismerjék. Kicsit gyorsabban kellene intéznünk ezt a kérdés-felelek dolgot mostantól kezdve, mert nem lesz idő. Suntes a kommunisták részéről. Köszönöm szépen. Juncker úr, amikor ön egy német újságnak adott interjút, azt mondta, hogyha a két nagy párt Görögországban nem kap többséget a választásokon, akkor nagyon nehéz lesz Görögországot Európa részeként megtartani. És itt utalt ön a, ebben az interjúban egy európai biztosra is, amit én zsarolásnak minősítenék, mert ennek az az olvasata, hogy vagy a görögök azokra a pártokra szavaznak, amelyek a megszorításokat védelmezik, és nincs alig bátorságuk, hogy megvédjék a görög népet a megaláztatásoktól, vagy pedig számoljanak a szomorú következményekkel. Ön is, ön is tudja, hogy ez valójában egy szelektív demokrácia, amit ön erőltet ránk egy olyan országra, ahol egyébként az igazi demokrácia született. az ilyen kijelentések, amelyeneket ön, amilyeneket ön tett ebben az újságban, teljesen elfogadhatatlanok. Elfogadhatatlan dolog azt mondani, hogy a két nagy párton kívül minden más párt szélsőséges. Ilyet nem mondhat. És én nem azért mondom ezt, mert nem becsülöm önt, hanem pont azért, mert ön egy jelentős szereplő Európában. És mégis középkorba vezeti vissza Európát ilyesmivel káoszt hoz vissza. A kérdésem, hogy eh, eh, mi adja önnek a jogot, hogy így bánjon az én hazámmal? Köszönöm, elég egyszerűen tudok eh, reagálni erre a komplikált kérdésre, vagy az egyszerű kérdésre komplikáltan válaszolni. Amennyiben önnek jól esik az, hogy úgy állítsa be, amit mondtam, ahogy az imént beállította, ez nyilván önnek valamiért jó, mert nem becsülöm alá az értelmezési képességeit, egy olyan szövegnek az értelmezését, amit ön nyilván megkapott akkor nekem nincsen esélyem, mert részlesen kellene elmagyaráznom azt, amit nem tudom melyik német újságnak mondtam, hogy mit tárgyaltam le a kormánykoalícióval, és amit mondtam azon problémákkal kapcsolatban, amit ön említett. De röviden. Én nem kampányolok a, koalíciós, két, a két koalíciós pártnak, mert szerintem mindkettő nagyon is felelős azért a helyzetért, amely előre áll, előállt. És nincsen okom, hogy a görög konzervatívokat, vagy akár a szocialistákat is megéljenezzem. Mindezonáltal ez a két párt alkotja jelenlegi koalíciót. Kértem a Papandreou úr és Samaras úr aláírását, akikkel holnap fogok egyébként találkozni, és nem tehettem, nem lehetett az, hogy különböző politikai pártok és irányok után szaladok, amelyeknek közül valószínűleg a legnemesebbikét képviseli ön, ez a két párta írt alá, és hogyha más pártokat is a görög nép az ügyek vitelére akart volna feljogosítani, akkor el kellett volna mondani, hogyha nem fogadják el a programot, akkor vége a programnak, ennyi kész. Görögországban demokrácia van, de demokrácia van 16 másik vezeti országban is, és egyik demokrácia sem magasabb rendű, mint a másik. Érzékenyeknek kell lennünk, oda kell figyelnünk a lehetséges reagálásra, hogyan reagálnak a nemzeti parlamentek, a ö, lakosság. Más országokkal megállapodást és programot hoztunk létre a görög ö, kormányjal, demokrácia keretei között, és más ö, esetekben is megvan a folytonosság alapelve, és a programot folytatnia kell bármilyen görög kormánynak, amely áprilisban vagy később győztese lesz választásoknak. Én ellene vagyok egy olyan ötletnek, hogy egy úgynevezett spárkomisszárt küldjünk ki, nincsenek igazán jó megfelelője más nyelvekben én azt javasoltam, hogy e, a bizottságon belül nevezzük ki valamelyik biztost, az, a, és adjuk feladatra, hogy ő elsősorban a görögországi felendítési politikával foglalkozzon, mert ezek a problémák olyannyira súlyosak, és a görög népnek a, az elesettsége olyan súlyos fokú, hogy megérdemli azt, hogy egy biztos csak a görög növekedési politikával foglalkozzon, és kézbe fogjon minden olyan általános kompetenciát, amelyet be kell vetni annak érdekében, hogy egy igazi növekedési stratégia tudjon kibontakozni. Tehát ne tévessze össze az egyik biztost a másik, tehát a komisszárt és a biztost, azt, amit én javasoltam hogyha azt mondják, és ezt mondtam, hogy ha a konszolidációs politikák mellett kell egy növekedési politika, akkor ennek kell egy megfelelő administratív politikai mechanizmus is, amely lehetővé teszi, hogy a növekedési politikák azok ne csak statisztikák maradjanak, hanem megvalósuljanak. És ezért javasoltam és kértem Barroso urat, hogy az egyik biztos bízza meg azzal, hogy adjon reményt a görög népnek, és ezzel a problémával kiemelten foglalkozzon. Nem vagyok bizottsági elnök, úgyhogy semmiféle ráhatásom nincs mindenre. Én csak javaslatot tehetek. Ez van, javaslattételi jogom van. Thank you. Do we have a... Uh, Köszönöm. Van-e még valaki az EFT-ből, aki kérdezni szeretne? köszönöm, eh, és Juncker úrnak is köszönöm, hogy eljött. És eh, én pedig arra kérném önt, hogy eh, a friss eseményekre reagáljon. Az EKB éppen az elmúlt napokban, sőt ma injektált még 500 milliárd eurót a pénzpiacokba. Nem tudom, hogy önt ez aggasztja-e, vagy vannak-e gondolatai ezzel kapcsolatban, mondjuk inflációt okozhat-e ez a dolog, mert az EKB tényleg utolsó menedékként működik, és ilyen esetekben ad kölcsönt. In fact... Nos, mint ahogy tudja, én soha nem szoktam kommentálni az LKB döntéseit. Még akkor is, amikor teljesen egyetértek az LKB-val, akkor sem mondom ki, amikor egyetértek, de ha mégis mondanám, vagy kellene mondanom. Point. I don't think that the ECB will be able to withdraw. Nem. Ezek a pénzek, amelyek inflációt okozhatnak. Thank you very much. Uh, I think for the remaining questions I'll have to group. Azt hiszem, hogy a fennmaradó kérdéseket csoportosítani kell majd, és kérem, hogy mindenki legyen fegyelmezett. Jean-Claude is három kérdést. Pablo Szába Hübner asszony, illetve Bowman úr részéről kéne eh, kommentálni. Először is Juncker úrtól azt szeretném megkérdezni. A Spanyolországra, hazámra vonatkozóan szeretném feltenni a következő kérdést, még konkrétabban. Eh, rövid idő alatt Spanyolországban nagyszabású reformokat indítottunk el, a pénzügyi stabilitás, illetve a munkaerőpiac szabályozása, illetve az adórendszer átalakítása kezdődött meg. Ez a spanyol megszorításokat szolgálta, és ezekről a reformokról eh, szerettem volna kérdést intézni önhöz, mert a e, szigorú spórolás, illetve a megszorítások egyrészt szükségesek, de ez nem elég, mert növekedés is kell. Görögország esetében egy növekedési stratégiáról beszélt, és mindenkiünk számára világos, hogy Spanyolországra is érvényes ez. Tehát mindenképpen szükséges. Tudom, hogy ön is ismeri azt a 12 kormányfő által aláírt levelet, amelyben többek között Ráholy úr azt kéri a bizottságtól és a tanástól, hogy növekedést támogató lehetőségeket biztosítson. Erre szerettem volna rákérdezni a véleménye kapcsán. Danuta, köszönöm, Jean-Claude, mindig szívesen hallgatom, amit elmond, amikor itt van a körünkben, és köszönöm mindazt, amit tesz az érdekünkben, illetve a parlament érdekében Írországról, illetve a népszavazásról szeretnék egy kérdést feltenni, mert két fontos dologról beszélt, említette az ütemezését a népszavazásnak, illetve Írország el csatlakozásáról beszélt. Van egy harmadik fontos kérdés is. Mi van akkor, hogyha nem zárhatjuk ki, hogy negatív eredménnyel jár az ír népszavazás. Az mennyiben érinti azt, hogy a jövőben a fiskális paktum mennyiben kerülhet be az Európai Unió működését szabályozó szerződésbe. Ennek elég negatív kihatása lenne, hogyha nem kerül be a fiskális paktum a szerződésbe. A második kérdésem pedig, hogyan látja, érzi annak a kockázatát, hogy a jövőt érintő kormányközi megállapodások születnek, mint a fiskális paktum, és ez azzal a veszéllyel járhat, hogy az EU szerződés módosítása lehetetlenné válik. Elnök Udo, köszönöm szépen, elnök asszony. Juncker elnök úr. Nos, hogyha az újjáépítést nézzük, akkor én egy eltérő véleményt szeretnék megfogalmazni Görögország kapcsán. Pozitív szemszögből lehetőségnek is tekinthetjük ezt a válságot, és ehhez két feltételnek kell teljesülnie. Az elképzelés Görögország megsegítése egészen átfogó szinten egy olyan struktúrára kell, hogy épüljön, amely a konszolidációt eredményezi, és ezt összeegyezteti a kilábalással, annak a hosszú távú menetével. Tehát ez egy átfogó csomag, és emiatt racionális lenne a javaslat kibővítése. És a biztosnak pedig, illetve a bizottságnak a parlament elé kéne tárnia egy javaslatot, hogy demokratikusan megvizsgálhassuk. A az első kérdésre és arra a kérdésre, hogy milyen reagálásai lehetek Spanyolországnak az elmúlt hónapokban, azt mondhatom általánosságban, hogy én teljes mértékben elégedett vagyok azon politikai döntésekkel, amelyeket Spanyolországban meghoztak. abba az irányba mutatnak, ami a konszolidáció irányába mutatnak, és az bizonyítja, hogy a spanyol kormány egyértelműen elkötelezte magát egy konszolidációs politika megvalósítása mellett, és nem látom be, hogy, hogy miért kellene vagy lehetne kritizálni uh, Hahoy úrnak a kormányát azért, amit uh, tettek. Miután nem sikerül saját írásomat elolvasni, második kérdésként kérem, hogy emlékeztessenek, hogy mi volt a második kérdés. Az értékelése és véleménye azzal a levellel kapcsolatban, amit az államfőknek küldtek. Igen, 12-t írtam föl, csak nem értettem, hogy miért. Nem tudtam, hogy mit is jelent ez a szám. Nem írtam alá ezt a levelet. Nem írtam van, bele vannak benne egyszerű szavak, amik hiányoznak, mint szociális dimenzió. Megijedtem ettől, de kevésbé, mint az, hogyha a szociális dimenzió hiányzik az egész gondolkodásmenetből. Ezt követően pedig Danutta olyan kérdéseket tesz nekem itt fel, amik hát elég erős izmos kérdések. Tételezzük fel, hogy Írország nemet mond. Ez vajon azt jelenti, hogy adott pillanatban nem lennénk képesek eh, az a eh, kormányközi szerződést eh, érvényesíteni, belevinni az alapszerződésekbe? Először is én azt szeretném, hogy ez megtör, hogy vigyük be. Nem szerettem a kormányközi megoldásokat. Én ezt már többször is nyíltan elmondtam, de ha, én úgy gondolom, hogy még ha esetleg Írország nemet mondana is erre a szerződésre, a kérdés ismételten felvetődne azon a napon, amikor ezeket a rendelkezéseket bevinnénk a szerződésbe, az Európai Unió szerződésbe akarnánk bevinni, megint csak ugyanez lenne. Tehát nem hiszem, hogy amennyiben az ír nép nemet mondana, még egyszer de Egyébként is ő nekik már ez kialakult szokás náluk. Ami pedig az újjáépítési biztost illeti, ahogy ön mondta, Szerintem ez egy pozitív eh, személyiség, nem pedig eh, valaki olyas valaki, aki büntet vagy eh, szidalmaz, leszid valakit adott esetben Atént. A szerepe az lenne, hogy visszavezesse Görögországot a növekedés útjára. Hogyha egy ilyen személy kinevezésre kerülne, nyilvánvalóan ez a biztos eh, a parlament rendelkezésére is kellene, hogy álljon, hogy beszéljen a stratégiájáról. Azonban ilyen személy még nem lett kinevezve. És eh, nyilvánvalóan egy eh, ilyen komisszárnak én nem tudnám megmondani, hogy mit csináljon, de nyilvánvalóan így képzelem el, hogy így működne. Nos, ha valóban betartják az időt, akkor nem négy, hanem kettő kérdés következik, most majd utána a válaszok. Astrid Luling, és aztán Podimata. Euh, Igen, köszönöm szépen elnök asszony, tisztelt elnök úr, ami a javaslatát illeti, hogy nevezzenek ki, vagy Baroszó úr nevezzen ki egy biztos, aki Görögország újra vagy fellendítésével foglalkozna. Szeretnék emlékeztetni arra, amit Viktor Hugo mondott, azaz, hogy nincsen semmi hatásosabb, mint egy olyan gondolat, ami a megfelelő pillanatban vetődik fel. Lehet, hogy eljött az idő, de most ami Görögországot és a lehetséges sikerét illeti ennek a biztosnak, azért szeretnék emlékeztetni arra, hogy a múltbeli tapasztalatok megmutatták nekünk, hogy a különböző ö, sodródó országok mentése ö, bizonyos sikert csak abban az esetben hozott, amikor a kiadási csökkentéseket valuta leértékelés is kíséri. Azonban az egységes, a közös pénz esetében ez nem lehetséges, ha csak Görögország nem lépne ki az euróból. Azonban ez nem lenne kívánatos különböző okok miatt, amiket én is e, támogatok. De ha nem történik leértékelés, akkor hogyan lehet remélni Görögország gazdasági helyzetének a javulását? Mert eddig egyetlen egy ilyen példa sem volt a világban vagy akkor itt a csodában kell hinnünk, elnök úr, ön hogyan látja a dolgokat? Mi idézhetné elő az, hogy a dolgok a jó irányba menjenek, miközben a rossz hírek, amelyek torlódnak, még a legoptimistábbakat is elbátortalanítják. Anne, köszönöm szépen. Sharon, Juncker úr Szeretném megköszönni a részletes helyzetismertetőt, illetve a Görögországot érintő döntések bemutatását. Különösen, mivel fölhívta a figyelmet arra, hogy európai növekedési stratégiára van Görögországnak szüksége, ahhoz, hogy ellensúlyozza negatív hatásokat, amelyek a fiskális konszolidációt kísérik, illetve a fokozódó munkanélküliségből fakadnak. Szeretnék felvetni egy olyan kérdést, amely általánosságban eh, érinti az ön által elmondottakat. Általában egyetértek. Ön egyik görög párt szószólójának sem tekinthető. A konzervatívok, illetve a szocialisták közös felelősséget viselnek a kialakult helyzetért. Egyetértek az ön véleményével. Természetesen eh, nem zárható ki a baloldal felelőssége sem a jelenlegi helyzet kialakulásáért. Tehát a kérdést a görög polgárok nevében szeretném önhöz intézni, illetve azok nevében, akik nagy részt támogatják az euróövezetet és az ország részvételét az euróövezetben. Ahogy a Gallup felmérés legújabban eh, ki is mutatta ezt a támogatottságot, és egy üzenetet szeretnék Eh, kérni öntől az ő irányukba, hiszen ők viselik ennek a terhét. Az ország kilátásaira szeretnék rákérdezni, hiszen az államháztartási konszolidáció programja, vagy pedig a növekedési stratégia sem vezethet sikerre, hogyha ezt a bénító és pusztító vitát folytatjuk arról, hogy Görögország egyáltalán túléli -e ezt a helyzetet, vagy bedőle, illetve hogy ösztönzik-e, vagy arra késztetik, kényszerítik, hogy kilépjen az euróvezetből. Ezt le kellene zárni. Hogyha nem sikerül ennek a vitának véget vetnünk, akkor én esélytelennek látom a sikert, bármiféle programról legyen szó. Nem. Euh, Először Astridnak mondanám azt, hogy Viktor Hugo azt írta, hogy a város a ezt akkor írta, amikor ö, ö, számüzetésben volt, és Luxemburgban volt. Tehát ö, Viktor Hugo mindig nagyon tudta védeni Franciaországot, miközben Luxemburgba menekült. Nem tudom. Mikrofonon kívül, Luling asszony. Ö, Szóval, hogyha elmegy Luxemburgba, és három napnál többet tart ott, akkor az összes várost és falut is végig látogatta, amit ő is valószínűleg meglátogatta. Valószínűleg Schengenben is jár. De Hugo legalább tudta, hogy hol van Schengen, mert Mitterrand egyszer a francia tévében azt mondta, hogy senki sem tudja, hogy mi az a Schengen. Az egy kis falu Hollandia déli részén. Akkor jó lett volna, hogyha újra olvassa Viktor Hugot, és talán Luxemburg földrajzából is meríthetett volna. Igen, Görögországnak a helyzete teljesen egyedi, és erre nincsen hasonló példa, ahol ilyesmi lett volna. Azért, mert soha nem volt még a mi valutauniónkhoz hasonló, és a monetáris unióban sem volt még olyan, ahol egy ország a fő vonaltól ennyire eltért volna, mint hogy ez Görögország. De Görögország egy belső leértékelést hajt végre, mert a, a monetáris övezet ezt nem teheti meg, de itt nyilvánvalóan a konszolidációs erőkhöz még szükség lenne egy növekedési erőfeszítésre is. Ezt könnyű mondani, sokkal nehezebb megvalósítani, mert a, a görög gazdaság struktúrája nem igazán hasonlít más euróvezeti tagállamok struktúrájához. És itten a kapcsolódási pontok a, az euróövezet gazdaságaihoz nagyon gyengék következésképpen az az erőfeszítés, amit tenni kell, az egy nagyon intenzív és átfogó erőfeszítés kell, hogy legyen. Ezért kérem azt, hogy javaslom, hogy egy külön biztos foglalkozzon ezzel az ügyel, mert ez nagyon fontos a görögök számára, de fontos a mi számunkra is. Írország most éppen nagyon jól csinálja. Szeretném, hogyha Görögország is, és itt ezzel válaszolok is Ágnesnek, hogyha Írország most bizonyítja, hogy több ezer erőfeszítés útján mégiscsak helyre tudja hozni a helyzetet, tudva azt, hogy nagyon nagy a különbség Görögország és Írország között, az ír és a görög válságnak is egészen mások az okai. Ezzel együtt azt látni kell, hogy a görög egy országra, és egy olyan példát lehetne alkalmazni, ami majd remélhetőleg bizonyítja, hogy nem hiába való erőfeszítésekről van szó. Fontos, hogy se a görögök erőfeszítése, se a miénk ne legyen hiába való. Tehát itt egy, a Görögországnak egy lehetséges euróövezetből való kilépésével, akik ezzel foglalkoznak, azok általában nem mi elemzésre építik az ötletüket, hanem inkább attól, hogy milyenek a választási esélyek, amiket ők fontosnak tartanak, vagy közeledni látnak. Van egy monetáris uniónk, annak van 17 eh, tagja, eh, Görögország kilépése ebből nem munkahipotézis hogyha nem lenne ez ennyire eh, fontos, akkor megint csak a katolikus katekizmushoz utasítanám önöket vissza. Vannak kérdéseket, amiket nem teszünk föl mert már a keresztény tanításokból túladagolásban részesülnek. Köszönöm szépen. Most Philip Lamberts és Gátieri úr rövid kérdéseit várom még. Valóban fogalmazzanak röviden, mert Juncker úrnak már csak fél lapja maradt a Sofitel jegyzetőmből. Egy kérdésem lenne, hogyha a bizottság elmegy a trojka részeként Görögországba, és azt, hogy csökkenteni kell a béreket, egyrészt ez egy belső ügy, akkor politikai döntés. Hogyha további 325 milliós erőfeszítést kér Görögországtól, és azt mondja, hogy a védelemből vegyék le ezt a pénzt, akkor azt mondja, hogy nem, nem, a nyugdíjakból kell levenni, akkor ez egy politikai döntés. Amikor a José Manuel Haverotnak azt mondom, hogy a görögök helyett politikai döntést hozott, hol van ehhez mandátumod, akkor azt mondja, hogy hát én a tanács mandátuma az ECOFIN utasításai alapján járok el, én csak végrehajtok. A tanács pedig nagyon gyakran azt mondja, hogy hát én, mi bízunk a bizottságban. nem az történik-e, hogy mindenféle politikai döntések születnek politikai felelősség nélkül? Domande. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első. pozitívan rábólintott arra, hogy valóban szükséges egy növekedési stratégia Görögország számára. Nyilván a pénzügyi, illetve szakmai kapacitást mozgósítani kell ennek érdekében, és európai szintű stratégiát igényel ez erre. Azt mondta, hogy bizottsági jelentés készül a makrogazdasági egyensúlytalanságokról, és nem bocsátkozott részletekbe. Szerintem érdemes lenne részletekbe belemenni, és elemezni, hogy miért van Németországnak 5,9%-os szuficitje. És nyilvánvalóan ez egy gazdasági egyensúlytalanság. Aztán egy érdekes intézményi kérdés az, hogy a kettes eh, intézkedési csomag a 136-os cikk értelmében az ECOFIN tanács döntése alapján csak az euróövezeti tagokra vonatkozik. És a jegyzőkönyv alapján ezeket a kérdéseket konkrétan kellene tárgyalni az euróövezet összefüggésében. Tehát az euróövezet tagjainak mekkora szerepük lesz ebben? Mm, Először Filipnek válaszolok, hogy itt egy olyan előadást tartott, amit én nem fogok tenni, mert nagyon sok kétséget vetnék ezzel fel, és nagyon sok kérdő, kérdés megfogalmazását eredményezné. Nem szeretném bonyolítani a feladatokat, de egyszer le kellene ülni, és nagyon komolyan meg kellene vitatnunk a munka megosztást is, és a felelősségi köröket, hogy a trojka különböző elemeinek milyen feladatai és felelősségei vannak parlament, nemzeti parlament, egyeket is. Az ERO csoport nem része a trojkának. Hallottam egy biztost, nem, remélem, hogy nem ő fog foglalkozni a görög ügyjel, mert bizonyította, hogy nem megfelelő erre. Azt mondta, hogy a, nem tudom már ki volt, hogy tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok biztos van, hogy az eurocsoport az, amelyik kikényszerítette a szociális bérek csökkentését. Ez nem igaz, legalábbis én nem, mert még vannak tanúi, még itt is, akik azonban most úgy tűnik hallgatnak, hogy több alkalommal is én mindent megtettem annak érdekében, hogy lehetőleg a minimál bérhez ne nyúljanak. Más lehetőségeket próbáltam feltárni, hogy ezt az egyetlen lehetőséget kikerüljük. De főként azok az országok voltak, és megértem őket valamennyire, amelyeknél alacsonyabbak a minimálbérek, mint Görögországban. Hat ilyen van az euróvezeten belül, amelyek nehezen nézi, viselik el, és ezt mondom a görög barátainknak, nehezen tudják megmagyarázni a saját szakszervezeteiknek, munka, dolgozóiknak, hogy nagy összeget kell rendelkezésre bocsájtaniuk azért, hogy Görögországot megsegítsék, miközben az ő minimálbérük sokkal alacsonyabb, mint a görög minimálbér. De nem vitatuk, de politika politikusokként nem vitatjuk meg a részleteit azoknak az intézkedéseknek, amelyeket ki, kell, ki előírunk. Ez számomra valódi problémát jelent, a legitimitási demokrácia problémát veti fel. Igaz, hogy az, Európa, az eurócsoport támogatja, elfogadja a különböző intézkedéseket, amelyeket a trojka tesz, de hogyha az eurócsoport teljesen más csinálna, akkor a, nem, a nemzetközi valuta alap azonnal eltávolodna. És hogyha a nemzetközi valuta alap nem részese azon csomagoknak, amelyeket összeállítunk, akkor le, vannak olyan tagállamok, amelyek pedig nem fogadnák ezt el, mert ragaszkodnak ahhoz, hogy a Nemzetközi Valuta Alap, az IMF is kísérje ezt a ö, csomagot. Ez egy igazi komoly probléma, amit felvetettél, és szeretném, hogyha egyszer majd lenne egy lehetőség, hogy erről demokraták módjára leüljünk és beszéljünk. Egyébként ami a költségvetési deficit csökkentését illeti, ahogy szoktak mondani, a 325 millió euró Görögországban. Ennek van egy része, ami a katonai kiadások csökkenéséből adódik. Én soha nem ragaszkodtam, vagy soha nem hallottam olyat, ahol valaki azt mondta volna, hogy hagyjuk békén a katonákat, és vegyék a pénzt el a nyugdíjasoktól. Ilyet soha senkitől nem hallottam, nem voltam tanulja ilyennek. Személyes módon nem tudok más lenni, csak az, hogy akik ott voltak, azok figyeljenek, vagy nézzék meg a katonai kiadásokat, botrányosnak tartom, hogy nem csökkentik még jobban a katonai kiadásokat, és botrányos az, hogy tisztességes országok nem állítják le a fegyverexportjukat, ezt teljesen felháborítónak tartom. Nem mondtam azt, hogy nem szeretném, hogy egyszer megvitassuk a két rendeletet, amelyel a két jelentéstevő éppen itt ül, az is jó, jó lenne. Nem akartam most részletekbe menni, nem kívántam kommentálni azt a szuficitet, ami fizetési mérleg területén jelentkezik Németországnál, mert akkor azt is el kellett volna magyaráznom, hogy miért van az, hogy Németország 5,9-en tart, Luxemburg pedig 6, valamennyinél, de ez is egy olyan vita, ami komoly vitát érdemel meg, de nem lehet egyszerű érvekkel elmagyarázni. Az eurócsoport nyilvánvalóan részt fog venni a az egyensúly hiányjal kapcsolatos vitában, amennyiben az Euróövezet országai érintettek. Még nem kezdtük el ezt a vitát. Március 12-13-án, vagy nem tudom, hanyadikán fogjuk ezt majd lefolytatni, és be fogok önöknek számolni. No, but Have you been I understand the answer. Kellően választ kapott? Én a makrogazdasági egyensúlytalanságokra kérdeztem rá, erre választ kaptam. Az eurócsoport szerepe volt a második kérdésem a kettes csomag megtárgyalásában. Részben erre is választ kaptam, tehát elégedett vagyok. Úgyhogy akkor hagyhatjuk ennyiben a dolgot nyugodtan. Rendben. Egy nagyon ritka dolog történik. Jövő héten Ekon bizottsági ülés nem lesz ezen a héten. Tehát március 12-én Strasbourgban hétfőn tartjuk a következő ülést. Elnézést kérek, továbbra is vannak még.